We are just checking whether the commission is... Csak ellenőrizzük, hogy a bizottság itt van-e az első napirendi ponthoz. Igen, akkor azt javaslom, hogy kezdjük is el, mert nagyon sok napirendi pontot kell megvitatnunk. Először is a napirend elfogadása az első pont. Tudják önök is, hogy a Líve Bizottság küldöttségének látogatása Washingtonba, ezt a napirendi pontot elhalasztottuk, a Kirkhope jelentés pedig az EU PNR-ről, ez ma kerül megvitatásra 11.30-tól 12.30-ig, tehát ezt is áttoltuk, és a görög illetékes miniszter Krisiodis úr ma jön el hozzánk délután, hogy megvitassuk a görög menekültügyi helyzetet, illetve a határpolitika helyzetét. Délután 3-tól 4-ig lesz itt velünk. És a Europol jelentést pedig szintén ma fogják ismertetni a szavazást követően, remélhetőleg 17.30 és 18.30 között. Ha nincs ellenvetés, akkor a napi rendet így elfogadjuk. volna két-három bejelentés, elnöki közlemény is. A koordinátorok a múltkori ülésükön azt javasolták, hogy Makovei asszony lesz az előadó a bűncselekményekből származó vagyon befagyasztása és elkobzása című jelentés terén, és Prucász úr az adatvédelmi irányelv témájában lesz a jelentéstevő egy hosszú vitát követően, és hogyha nincs ellenvetésük, akkor ezen ajánlásokat így ebben a formában elfogadjuk. Tudják, hogy a szavazásra ma délután kerül sor, 4 órától 5 óra 30-ig, tehát mindenkinek szüksége lesz a szavazókártyájára. És még egy bejelentés lenne a részemről. A legutóbbi plenárison bejelentették azt is, hogy 12 megfigyelő kollega érkezik hozzánk Horvátországból, és egyikük Ingrid Anticevic Marinovics, ő lesz az a megfigyelő, aki csatlakozik hozzánk a LIBE bizottság ülései. Nem tudom, hogy itt van-e most, úgy látszik még nem érkezett meg, de akkor vele fogunk együtt dolgozni. Rendben, akkor kezdjük is. A hármas napi rendi pont az első pontunk, az uniós polgárok konzuli védelme külföldön. Bauer Edith az előadó, és tudomásom szerint a bizottság szintén itt van. A bizottság képviseletében meghallgatjuk majd a bizottság véleményét is, és akkor azt hiszem, hogy először is a bizottság kap aztán pedig Bauer Editet kérném meg, hogy a bizottságot követően ismertesse nézőpontját. Igen, parancsoljon! Szeretném kérni, hogy felszólalhassak. Uh, Rendben, akkor kezdjük először is a bizottság ismertetőjével. Nem tudom, hogy ki fog felszólalni a bizottság részéről, parancsoljon ön ilyen szó. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghívtak ide, hogy ismertessem az uniós polgárok konzuli védelmének témájában a bizottság álláspontját. A konzuli védelem fontossága az elmúlt vás, a múltban a válságok során egyértelművé vált, ugye Szíriában, Líbiában is de manapság is, amikor egy állampolgár elveszti áll, útlevelét, akkor a konzuli védelem gyakran nélkülözhetetlen. Az uniós polgárok, akik egy harmadik tagállamban tartózkodnak, ahol hazájuk nem rendelkezik nagykövetséggel vagy konzulátussal, bármely EU tagállam konzulátusához fordulhat, és ez a tagállam úgy kell, hogy segítséget nyújtson neki, mintha saját állampolgára lenne. Ez a diszkriminációmentes bánásmódhoz való jog a szerződésekben is szerepel, és ez egy alapvető jog, amely az EU alapjogi kartájában is le van fektetve. Ugyanakkor ezt a jogot biztosítani kell, és a Lisszaboni szerződésnek köszönhetően a bizottság javaslatot tett erre az irányelvre. Ez az irányelv pedig választ ad az Európai Parlament kérésére is, nevezetesen abban a tekintetben, hogy erősíteni kell a konzuli védelmet, és a Lisszaboni szerződés követően ezt kötelező érvényel biztosítani kell. Engedjék meg, hogy az irányelv tartalmát röviden kifejtsem. Egy határozott keretet nyújt a konzuli hatóságok együttműködéséhez, és tisztázza a fő kitételeket, amelyek alapján az uniós polgárok védelemben részesülnek. Így például azt javasolja, hogy a polgárok egy másik tagállam konzulátusához vagy nagykövetségéhez forduljanak, amennyiben saját országukat nem rendelkezik konzulátussal. Például egy távoli kínai tartományban nem kell, hogy visszautazanak Pekingbe, ahol konzulátussal rendelkeznek, hanem ott helyben egy másik tagállam konzulátusához forduljanak. Ugyanúgy kell segítséget nyújtaniuk, segítséget kapniuk, mint ha egy adott ország állampolgárai lennének. És ez családtagokra is, hozzátartozóikra is vonatkozik. Ez a javaslat jól kapcsolódik a polgári védelmi mechanizmus jelenlegi reform folyamatához, és a társfinanszírozási ráta akár 85%-ig terjedhet. Az irányelv az úgynevezett vezető állam szerepét is kiemeli, amely állam védelmet biztosít az állampolgároknak. A helyi koordinációs üléseken kerül sor a tagállamok közti egyeztetésre, és itt különös szerepet kap a válságok terén a válságkezelés is az uniós delegációk szakértelmét fel kell használni, és ez az irányelv a visszatérítéseket is hangsúlyozza, és ugyanígy hangsúlyt fektet a tagállamok közti teher megosztásra is. A visszatérítése kapcsolatos szabályok egyszerűbbé válnak, kihasználjuk a szinergiahatásokat, és javul az együttműködés, így pedig jelentős megtakarításokra lehet szert tenni. Összefoglalásképpen ez az irányelv a szolidaritásra épül a gyakorlatban, és a nemzetiségtől, állampolgárságtól függetlenül kapnak a polgárok támogatást. És számítunk a Libe Bizottság együttműködésére is. Köszönöm szépen ezt az ismertetést, most pedig Bauer Editnek adnám meg a szót. Parancsoljon! Thank you very much and thank you. Köszönöm szépen! és tényleg szeretnék köszönetet mondani a bizottság prezentációjáért. Én is úgy gondolom, hogy ez egy előrelépés, meg tudjuk erősíteni a polgárságot, és arról is meg vagyok győződve, hogy ez egy jelentős előrelépés lesz. A Lisszaboni szerződés 23-as cikke végrehajtásának, Továbbá a Stockholmi program egyik célja felé is közelítünk ezekkel a lépésekkel. Ezen a területen egyébként többféle egyezmény él, többféle határozat született. Az a benyomásom, hogy vannak olyan gyakorlati kérdések, amelyeket tovább kellene pontosítani, konszultációs folyamatok segítségével konzultációs folyamatokat kellene folytatni ezekről a témákról. Mondok is példákat erre. Tisztázni kellene, hogy mi is a tényleges hozzáadott érték. A 95-ös 553-as tanácsi határozathoz képest a jelenlegi javaslat milyen előrelépést jelent a Bécsi konvencióhoz képest, konkrétan a 36-os, 37-es cikkekre gondolok, milyen előrelépést tartalmaz a jelenlegi szöveg. Itt a harmadik országbeli állampolgárok családtagjainak a témája a legfontosabb a pénzügyi eljárások és a teher megosztás témáit is pontosítani kellene. Meg kellene gondolni, hogy a különböző eljárási gyakorlatokat a tagállamok részéről hogyan kezeljük. Hiszen a konzuli támogatás bizonyos tagállamokban ingyenes, de vannak olyan tagállamok is, ahol nem díjmentes fizetni kell érte. Mindezek alapján úgy gondolom, hogy néhány ilyen gyakorlati kérdést pontosítani kellene, tisztázni kellene a tárgyalások során. illetve a vitáink során is meg tudnánk ezeket beszélni. És természetesen remélem, hogy a, elsősorban a nagy tagállamok meg tudnak állapodni majd ezekről a kérdésekről. Megmondom őszintén, hogy igazából a nagyobb teher majd a nagyobb tagállamok vállára fog esni, hiszen a világban csak három olyan ország létezik, amelyben minden EU tagállamnak van képviselete. Ezért úgy gondolom, hogy nagyobb teher fogja sújtani a nagyobb tagállamokat. Az teljesen egyértelmű, hogy mindezek a javaslatok támogatják a kisebb tagállamok polgárait, de az is egyértelmű, hogy nagyobb terhet fog jelenteni a nagyobb tagállamok számára. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen. Az árnyék előadóknak adnám meg a szót, azok közül is azoknak, akik szeretnének hozzászólni a témához, vagy kérdéseket föltelni. Louis Michel úr, ő volt az első önél szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, hogy bemutatta ezt az irányelvjavaslatot. Nagyon fontos ez az irányelvjavaslat az Európai Uniós polgárok számára, akik az unión kívül élnek. Az irányelv, a korábbi irányelv is tartalmazza a konzuli támogatást a nemzeti tagállami állampolgárokhoz hasonló szinten. Ugyanakkor azt is el kell ismerni, hogy a 95-ös 553-as határozat, ami jelenleg érvényes, nem foglalkozik bizonyos aspektusáival a problémának, illetve csak néhány témával foglalkozik. Minden egyes válság, ami lehet politikai, humanitárius vagy más jellegű, felveti a Európai Uniós konzuli feladatokat. Például 2004-ben a cunami, aztán 2010-es események, a csilei földrengések, aztán az itlandi vulkáni halmok kérdése. Mindig ezekben a válság időszakokban felmerül az, hogy hatékonyabb kellene, hogy legyen az együttműködés a tagállamok között, és jobban meg kéne osztani a költségeket, a terheket is. A bizottsági javaslat tartalmaz bizonyos válaszokat ezekre a kérdésekre, és foglalkozik a harmadik országban tartózkodó EU-s állampolgárokkal is. És fontosnak tartom azt is, hogy az EU tagállamok családtagjaival is foglalkozik, amikor például válsághelyzetben helyi megoldást kell találni a számunkra. Ugyanakkor lenne néhány kérdésem a bizottsághoz, méghozzá a gyakorlati végrehajtásra vonatkozóan, illetve hogy gyakorlati szinten mennyire megvalósíthatók ezek a kérdések helyben. A tagállami konszulátusok és képviseletek biztosítják a harmadik országi tagállamok állampolgárai számára a védelmet, ugyanúgy, mintha saját tagállami állampolgárok lenne. A kérdésem az, hogy hogyan lehet ellenőrizni, értékelni azt, hogy tiszteletben tartják ezt. Például a válság esetén hogyha sok embert érint ez a válság, akkor nem fordulhat elő, hogy a saját tagállamait előnybe részesíti egy tagállam konszulátussal. Aztán olyan esetben, amikor nem tartják tiszteletben a konszuli kötelezettséget a támogatás tekintetében, mi történik? tagállamok diszkriminációmentesen kell, hogy biztosítsák a támogatást a alapjogi kárt a 21-es cikke alapján, és beleértve azt is, hogy a szexuális orientáció miatt sem alkalmazhatnak diszkriminációt. Például az azonos neműek azonos nemű házastársak esetében lehet-e érvényesíteni a családtagokra érvényes szabályokat erre a három kérdésre szeretnék választ kapni a bizottságtól, és természetesen kíváncsi vagyok az előadó véleményére is ezekről. Elnök, köszönöm szépen, ezek fontos kérdések, és remélhetően választ fog kapni is. Tanoka asszony a következő, aki szót kértesik. Thank you, and, uh... Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak a kezdeményezésért, és annak bemutatásáért is egy ilyenfajta irányelv szükséges, Főleg, ha figyelembe veszük az utóbbi időszak eseményeit, illetve azokat az eseményeket, amelyeket már Michel úr és Bauer Edith is említettek. Természetesen üdvözöljük a javaslatot. Egyetértek azzal, hogy a pénzügyi kezelést, a pénzügyi eljárásokat tisztázni kell. Lenne egy kérdésem a bizottsághoz. Tudjuk, hogy vannak közös konszuli képviseletek, bizonyos tagállamok közösen tartanak föl konszulátust harmadik országban. Ezt a helyzetet hogyan fogják kezelni? Valószínűleg itt is pontosítani kellene a hivatkozásokat ilyen esetekre vonatkozóan. A hatályra vonatkozóan is lenne kérdésem, milyen személyeket fed le ez az irányelv? A családtagokat már említettük, természetesen a polgárokon túl említettük a családtagokat, és egyetértek Michel úr aggájával is, bizonyos eszetekre vonatkozóan. Hogyha figyelembe veszük azt a hatályt, ami az 539-es rendelet hatája, olyan emberekre gondolok, akiknek nincs joga szabadon utazni az államok között, és ez az említett rendelet lefedi a hatájával. Vannak más kategóriák is, vannak olyan személyek, akik nem szerepelnek ebben a javaslatban. Menekültekre gondolok, polgársággal nem rendelkező polgárokra gondolok, hontalanokra, olyan emberekre gondolok, akiknek valamely tagállam útlevelet adott, litván, észt hontalanokról is szó van, és elég magas az ilyen embereknek a száma. Bizonyos országban akár a lakosság 15%-át is elérhetik. Lehet, hogy csak félreértés van szó, vagy a bizottságnak van konkrét indoka arra vonatkozóan, hogy ezeket az embereket miért nem veszik be ebbe, miért nem vették be ebbe a konkrét javaslatba? Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, és köszönöm a kérdéseket a hatályra vonatkozóan. Bronx úr a következő. Önnél a szó. Elolvastam a jelentést figyelmesen, és pozitív a hozzáállásom ezzel az EU projekttel kapcsolatban sőt úgy gondolom, hogy aki ismer, engem ismer a reputációmat, az nem is fog ezen megdöbbenni. De nem hiszem, hogy az EU polgársági koncepciót ennyire pontosan és ennyire hangsúlyozottan, hangsúlyozottan kellene alkalmazni ebben az esetben is, hiszen biztos vagyok abban, hogy most például Svájc vagy Norvégia számára is, vagy akár Európában nem is található országokra is ki fogjuk tervezni, Ausztrália vagy Új-Zéland. Abban is biztos vagyok, hogy mielőtt EU polgárokkal foglalkoznak, a tagállami konzulátusok biztosítani fogják a támogatást más állampolgárok számára. Valójában azt remélem, hogy a követségek a igény szenvedő, vagy szükséget szenvedő embereknek támogatást fognak nyújtani, anélkül, hogy megvizsgálnák az útlevelüket. A menekülteket említették. Azt hiszem, hogy megvan az a veszély, hogyha ezt bekapcsoljuk a képviseleti vagy követségi segítségi körébe, akkor lehet, hogy a követségek kétszer is végig fogják gondolni azt, hogy megnyitják el a kapjukat, és ezt hibásnak tartanám. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy senki más nem jelentkezett. Még mielőtt megadnám a szót ismét a bizottságnak, valamint az előadónak, Tanya Fajan, aki a Szocialisták Árnyék előadója, arra kért meg, hogy az ő nevében ismertessem az álláspontját. Teljes mértékben támogatja az általános célkitűzését ezen irányelvnek, mert tisztázza az eljárásokat, amelyek keretében az alapvető jogokat élvezheti egy uniós állampolgár, és ez segíti az önazonosság megerősödését is. Különös fontossággal bír ez olyan EU polgárok számára, akik esetében a hazájuk nem rendelkezik egy nagyobb képített hálózattal, mint ahogyan az a kisebb tagállamok esetében elmondható, és ez így jobban egyenlőséget teremt az EU-s polgárok között örömmel fogadja azt a rendelkezést is, amely az EU-s polgárok hozzátartozóira és bejegyzett partnereire is kiterjeszti ezt a konzuli védelmet, és úgy gondolja, hogy bizonyos mozgástér van még az irányelv a javaslat javítására. Ezt korábban is hallhattuk. Ami az úgynevezett vezető állam szerepét illeti egy válsághelyzetben, ez nagyon fontos, de ebben az esetben pontosabban ki lehetne ezt domborítani a javaslatban. És úgy gondolja, hogy a LIBE bizottság külön figyelmet fog szentelni a 2007-es zöld könyvben foglalt álláspontnak, és egy általános, harmonizált jogról van itt szó, amelyet az Európai Unió összes polgárára ki kell terjeszteni. Ezt a parlament 2007-ben állásfoglalásában is kérte. Ez volt Tanya Fajon és a szocialista frakció álláspontja. Először a bizottság képviselőjét, Daniel Volt kérném, hogy válaszolja meg az elhangzott kérdéseket, utána pedig az előadónak adom vissza a szót. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a pozitív hozzászólásokat, amelyeket eddig hallhattunk, és amelyekért persze hálásak is vagyunk. Engedjék meg, hogy röviden ismertessem a bizottság álláspontját az elhangzott kérdésekről. Az első kérdés ugye a jogorvoslatról szól. Ahogyan a bizottság a márciusi közleményében is kifejtette, a 23-as cikk itt közvetlenül alkalmazandó, ami azt jelenti, hogy egy állampolgár, aki nem részesül ilyen konzuli védelemben, elméletben már így is a bírósághoz fordulhat, a gyakorlatban erre még nem volt példa, és ami a kimenekítéseket illeti, az álláspontunk az, hogy megpróbáljuk biztosítani, hogy kellő kapacitás létezzen, hogy minden EU-s polgárt ki lehessen menekíteni egy válsághelyzetben. Ami pedig a szexuális orientációt, illetve a családtagokra, hozzátartozókra vonatkozó kérdést illeti, emlékeztetnék a 9-es preambulum bekezdésre az irányelvben, ez a 2004 per 38-as irányelvre hivatkozik, és ott azt írja, hogy a az irányelv 2-es 3-as cikke hivatkozik a hozzátartozókra, illetve az azonos nemű párkapcsolatokra, családtagokra. Ami pedig a teher megosztást illeti, az irányelv 4-es cikke rendelkezik arról, hogy itt nem csak kétoldalú megállapodások létezhetnek a tagállamok között, tehát egy adott tagállam átvállalhat terhet egy másik tagállamtól bizonyos állampolgárságú polgárokért, tehát ezt lehetségesnek tartjuk, és hasznosnak is. Hasznosnak tartjuk ezt, amennyiben ez nem akadályozza a tényleges védelmet, és amíg ezen rendelkezések átláthatóak. Folyik a vita arról, hogy mindez kielégítő-e vagy sem, tehát meglátjuk ennek kimenetelét. Ami a hatályt illeti, családtagok, hozzátartozók, hogy, ott, hogy ide a hontalanokat, menedékkérőket, menekülteket és hasonló kategóriájú személyeket is beemeljünk a hatályba. Szeretnék hangsúlyozni, hogy a jelenlegi jogi keretet tiszteletben kell tartanunk. Ez egyértelműen az EU-s állampolgárságra vonatkozik, a 23-as cikk rendelkezik erről, illetve a hozzátartozókról és itt utalás történik a hontalanokra és menedékkérőkre is. Ezen személyek a hatályba való beemelése azonban úgy gondolom, hogy túlmenne az irányelven, ezért ebben nem vagyunk biztosak. Nem tudom, hogy a parlament ezzel egyetértene. Ami a vezető államot illeti, ezzel kapcsolatban megjegyeztük, hogy az iránymutatásaink eddig eléggé előre haladott állapotban vannak. Persze, hogyha további tisztázásra van szükség, meghallgatjuk szívesen a javaslatokat. Ez azonban úgy gondolom, hogy lefedi azt, ami realisztikus, és lefedi a gyakorlatot is. Az utolsó kérdés pedig az alapvető jogok harmonizálására vonatkozik. Szeretném megismételni, hogy a 23-as cikk a diszkrimináció mentességet emeli ki. Ez egy jog, amelynek keretében az állampolgárok azonos bánásmódban kell, hogy részesüljenek egy adott ország egy másik tagállam állampolgáraihoz hasonlóan. Tehát az egyenlő bánásmódon és a diszkrimináció mentességen van a jogalap értelmében a hangsúly. Elnök, köszönöm szépen. Bauer Editnek adom most meg a szót. Azt gondolom, hogy ezen a téren a munka dandárja még előttünk van, ugyanis valóban nem az elvel van gond, hanem a gyakorlati megvalósítással, ugyanis a, a különböző országok gyakorlata előírásai meglehetősen különböznek egymástól. Ez gyakorlati kérdéseket vet föl, például hogy lehet megelőzni azt, hogy ne azoktól a konzulátusoktól kérjenek elsősorban segítséget, ahol a saját állampolgáraiktól ezért nem kérnek pénzt. Hogy lehet összhangba hozni a Bécsi Egyezmény cikkeivel, amelyik azt mondja, hogy a harmadik országbeli, akár családtagok számára nem, nincs segítségnyújtás. Például, hogyha, hogyha börtönben vannak, vagy akár krízis esetén. Tehát vannak, vannak olyan gyakorlati kérdések, amikkel, amikkel úgy gondolom, hogy meg fog kelleni birkózni. Nyilvánvalóan ez lesz a legnagyobb gond, hogy hogy lehet összhangot teremteni a különböző egyezmények, különböző törvényes előírások, különböző paragrafusai közt. Én ebben látom a, az elkövetkező időnek a legnagyobb problémáját, és hát örülök az együttműködésre, mert a cél az, kétségkívül jó, és elsősorban a válsághelyzetek megoldására ez valóban egy nagy előrelépés. És nyilván, nyilván meg kell szoknunk az új, új fogalmakat is ebben a, e, ezen a területen, mint a vezető tagállam, amelyiknek akkor van jelentősége, hogyha válsághelyzet van. Nyilván nem a napi napi megoldások szintjén, nem akkor, amikor ö, új útlevelet vagy, vagy egy pótútlevelet kell kiadni, hanem, hanem valóban akkor, amikor válsághelyzet áll elő, és az Európai Uniós polgárok számára segítséget kell nyújtani. Úgyhogy örülök előre a jó együttműködésnek, mert nyilvánvalóan mindnyájunk érdeke pártállástól függően, hogy egy jó üzenetet küldjünk a bizottságnak és a tanácsnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Then, uh... Akkor eh, áttérünk a következő napi rendi pontunkra. Ez pedig az Európai Határőrizeti Rendszer, az Euroszúr létrehozása, az előadó Jan Mulder az ALDE részéről, és most eh, a bizottság tájékoztatóját eh, hallgatjuk meg. Ha jól látom, Belinda Pike van itt, és ő ismerteti a bizottság álláspontját. Úgyhogy szeretném is azonnal megadni neki a szót, utána pedig meghallgatjuk az előadót, és egyébként a tanács is itt van, úgyhogy a bizottságot, a tanácsot hallgatjuk meg, majd azt követően az előadót, és utána a képviselők is szót kapnak, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony, jó reggelt kívánok mindenkinek, egy nagy megtiszteltetés számomra, hogy röviden ismertethetem ezen javaslatról a bizottság álláspontját. 2011. decemberében dolgozta ki a bizottság ezt a javaslatot, amely a Juroszó rendeletre vonatkozik. A célunk az, hogy a határőrizetet, a külső tengeri és szárazföldi határok őrizetét megerősítsük. A javaslat négy évnyi elő, komoly előkészületeket követően született meg. A hatásértékelésben megtalálhatják azon fogalmakat és magyarázatokat, amelyek a szakértői üléseken készültek, és amelyek alátámasztják ezt a jelentést. A hatásértékelés rámutat arra, hogy jelen pillanatban egy közös keret hiánya, amelynek keretében együtt tudnának működni a tagállamok, főleg a tengeri határokra vonatkozóan. Ez azt eredményezi, hogy gyakran nem is sikerül felderíteni az illegális bűncselekményeket, a határon átnyúló bűnözést és adott esetben növekedhet is azon személyek száma, akik életüket vesztik, amikor illegálisan átkelnek a tengeri határokon. Az operatív információkat meg kell osztani, fontos együttműködni a tagállamoknak, a Frontex-el is, hogy felderítsék az illegális migrációt és a határon átnyúló bűn bűncselekményt, és a migránsok életének megmentése is nagyon fontos. A Euroszúr jövő év októberében, 2013. októberében lesz operatív. Ez azt jelenti, hogy az a végrehajtás és a jogalkotás párhuzamosan kell, hogy folyjon, gyorsan kell ezt végrehajtanunk, és ez komoly kihívást jelent az összes részvevő fél számára, az Európai Parlament számára is. Hadd fejtsem ki, hogy hogyan működik majd ez a rendszer. Ez egy fajta központi rendszerek rendszere, összekapcsol különböző rendszereket, és nemzeti, valamint európai szintű rendszerek működését kívánja egyszerűsíteni. Kockázatelemzést és és kockázatelemzéseket is végrehajt és hírszerzési információkat oszt meg. A tagállamok gyakran sokkal hosszabb időt igényelnek ahhoz, hogy reagáljanak, az Euroszúr pedig arra törekszik, hogy ezen változtasson. Ez egy többfunkciós rendszer, amely nem csak az illegális migrációt kívánja feltartóztatni, hanem az a illegális határon átnyúló bűncselekményeket is, mint például a kábítószerkereskedelmet. Például a spanyol Guardia Civil gyakran olyan illegális bevándorlókkal szembesül, akik Észak-Afrikából próbálnak átkelni Európába. Itt gyakori mentőakciókra van szükség, és a Guardia Civil járőrei foglalkoznak ezen esetekkel, de itt gyakori kábítószerkereskedelemre is sor kerül. Ezt nehéz felderíteni, és éppen ezért több ezer az életüket vesztett migránsok száma. Az UNHCR úgy becsülte, hogy tavaly 1500-an veszítették életüket, és a spanyol Guardia Civil pedig 6000 és 10000 között becsülte az életüket vesztett migránsok számát, akik néhány évvel ezelőtt a Kanári-szigetekre próbáltak eljutni. Tehát a Juroszúr ennek az elfogadhatatlan helyzetnek próbál véget vetni hogy hogyan fog működni a Eurosur, fokozatosan kívánja a tagállamok helyzetfelismerési képességét és reakciós képességét javítani, és próbálja mérni a hatásokat is. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok és a Frontex közösen fogják értékelni azt, hogy hogyan tudnak eredményesebben együttműködni, példaként ez azt jelenteni, hogy a bevándorlókkal érkező hajók, például amelyek ugye lampedusa Lampedusa-ra érkeznek, őket hamarabb fel lehet deríteni. Az információ cserét is javítani kell, és az ügynökségek közti együttműködés nemzeti, illetve európai szinten is, és a modern technológiákat, mint például a műholdas technológiákat jobban fel kell használni. A nemzeti egy koordinációs központok nyújtják ennek a rendszernek a gerincét, a gerincoszlopát, és két időpontban lesz ez operatív. 2013. októberében a keleti és a déli határoknál, Schengeni határoknál, a tengeri határoknál pedig egy évvel később. A fő kihívás pedig az, hogy a nemzeti koordinációs központok biztosítsák az információ megosztását és cseréjét az összes hatóság között, amelyek, amely hatóságok illetékesek a határőrizetekért, a határőrségek, a rendőrség és egyéb hatóságok között. Említenék egy példát. Olaszország például a közelmúltban egy nemzeti koordinációs központot hozott létre, a Polizia de Stato, a Carabinieri, a Guardia Costára, a Guardia di Finanza és egyéb hatóságok egy, együttműködnek ennek keretében. Most pedig áttérnék a Frontex szerepére. A Frontex szolgáltatást kíván nyújtani a Nemzeti Koordinációs Központoknak, és európai többletértéket kíván biztosítani, azáltal, hogy egyben tartja a Juroszúr különböző elemeit. Technikailag adminisztrálja a hálózatot, szavatolva a biztos információ cserét. Ez a hálózat arra lesz majd felhasználva, hogy valós időben tudja megosztani az információt, a hírszerzési információt, amelyet elemezni is kell. Így a Nemzeti Koordinációs Központok helyzetelemzése is javul, és az európai helyzetfelismerés is valamint a Frontexnél a hírszerzési információk elemzése. Tehát itt nem pusztán az információ megosztásáról, hanem annak összegyűjtéséről, a hírszerzési információ összegyűjtéséről is szó van. A Tengerbiztonsági Ügynökség, az EU műholdas központja is együttműködik a határőrizeti eszközök tekintetében a tagállamokból. Például a hajókról megvalósuló felismerési rendszer is javul majd, például olyan hajóknál, amelyek migránsokat szállítanak, vagy kábítószert csempésznek. A harmadik országokkal való együttműködés is javulni fog. A külső határok esetében a határőrizet persze csak akkor javulhat, hogyha kellő módon reagálni is tudunk, tehát konzultálni kell a tagállamokkal, és elemezni kell a, a hatásokat így piros-sárga és zöld jelzéssel lehet majd értékelni a helyzetet, és adott esetben a tagállamok a frontex való együttműködésben meghozhatják a szükséges intézkedéseket, hogy a riasztási szintet lejjebb vihessék. Ami pedig a költségeket illeti, úgy becsüljük, hogy a Juroszúr létrehozása 2011-től 20-ig tartó időszakra nézve 338 millió euró, és az új többéves pénzügyi keret esetében ez 244 millió euró lesz. A külső határok alap, a Frontex költségvetés és a jövendőbeli biztonsági alap lesz az, amelyen keresztül ez a finanszírozás megvalósulhat. Korábban elmagyaráztuk már, hogy hogyan valósulna meg a finanszírozás. Végezetül pedig, ahogy kifejtettem korábban, annak érdekében, hogy 2013. októberében operatív legyen ez a rendszer, ez egy komoly kihívás a tagállamokra és a Frontexre nézve is. 18 tagállamra nézve 2013. októberében operatív lesz már ez a rendszer, és ezen tagállamok között 16 már megtette a szükséges lépéseket, de további forrásokat kell biztosítani a Juroszúr számára. A bizottság most egy részletes úti tervet dolgoz ki, amelynek segítségével értékelni lehet, hogy a meglévő forrásokkal hogyan lehet működtetni a rendszert, és meg lehet állapítani azt is, hogy milyen további források, humán erőforrások lesznek szükségesek. Elnök, köszönöm szépen ezt a javaslatot. A parlament nyomatékkal kérte ezt a javaslatot, nagyon fontosnak tartottuk az arab tavasz eseményei óta, rendkívül fontos az életek megmentése a nyílt tengeren. Nem vagyok biztos abban, hogy a tanács itt van-e velünk, nem láttunk senkit a tanácstól rendben, akkor Mulder urat kérném meg, hogy ismertesse a jelentését, és utána, ha a tanács megérkezik, időközben akkor a tanács is szót kap. Parancsolja Mulder úr. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném üdvözölni a bizottság javaslatát. Nagyon jó, hogyha Európában ugye nincsenek belső határaink, de minden figyelmünket a külső határokra kell szentelni. Koordinációra van szükség, információ megosztásra és gyűjtésre, a jelenlegi helyzet folyamatos tájékoztatását kell biztosítani, a külső hasz nagyon-nagyon üdvözlöm. A nemzeti koordinációs központok elképzelését nagyon jó ötletnek tartom. Az egyetlen kételjem, a témával kapcsolatban, hogy a tagállamokban most mindenhol költségvetési megszorítások idejét éljük. A bizottság viszont az, a bizottság azt tervezi, hogy európai alapokból is a költségek egy részét fedezni fogjuk, de a kérdésem az, hogy a tagállamok valójában képesek-e arra, hogy biztosítsák a nemzeti forrásokból mindazt, amit a bizottság javasol. a közalkalmazottak cseréjét lehetségesnek tartom. A külső határoknál a tagállamoknak, az egyéb tagállamok, esetleg belső tagállamok is segítséget tudnak nyújtani, ez is erősíti a szolidaritást. Nem elfogadható, egyetértek avval is, hogy a földközi tengeren olyan sok ember életét veszítse, csak azért, mert Európába akar eljutni tudnunk kell, hogy mik a lehetőségeink, tervezni kell a tevékenységet, de valójában a kérdés, hogy milyen együttműködést tervezünk a földközi tengeri országok között. Bizonyos embereket, közalkalmazottakat már felelőssé tettek földközi tengeri országok e témára, és vannak itt olyanok, akik nem Európai Uniós tagállam polgárai, de nem valószínű, hogy ez eléggé hatékony ez az együttműködés, úgyhogy nem engedhetjük meg azt magunknak, hogy az Európába eljönni szándékozó emberek közül olyan sokan veszítsék életüket. Az adatvételem tekintetében a bizottság nem akar túl sok személyt bevonni, és a tényleges fizikai helyzetet kell fölmérni a zöld, sárga, piros fényekkel kapcsolatban meg kell vizsgálni, hogy ez hogyan fog működni. Egyébként jó magam is üdvözlöm, hogy jobb legyen az együttműködés az összes meglévő európai intézmény között a műholdas központok, vagy mindegy, hogy hogy hívjuk ezeket, minden esetre a lehető legjobban kell a koordinációt biztosítanunk. Egy egységes Európáról van szó, egységes külső határokról, és ezeket a lehető legjobban kell védenünk. A következő hónapokban azt várom, hogy a szakbizottság minden tagjával együtt tudjak dolgozni, ahogy a lehető legjobb javaslatot tudjuk összeállítani a jelenlegi körülmények között. Köszönöm szépen. Köszönöm. Mielőtt a tagoknak adnám meg a szót, a tanács képviselőjét hallgatnánk meg, hiszen megérkezett. Üdvözlöm Önt! Kérem, mondja el a legfrissebb információkat a tanácsi tárgyalások tekintetében ebben a témában. Egyébként pedig nagyon sokan kértek szót a képviselők között. Jepa Winkel úr, Jepa Winkel Terezen úr, ha jól mondom a nevét, önél szó. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy üdvözölt, és elnézést, hogy későn érkeztem meg a biztonsági ellenőrzés meg egyéb problémák miatt. Szeretnék köszöntet mondani, hogy tájékoztathatom önöket a tanácsi tárgyalások jelenlegi helyzetéről. Ahogy tudják, a Euroszur javaslattal öt munkacsoport foglalkozik a tanácsban. Az előrehaladás a témában nagyon jó, ez egy technikai jellegű javaslat a mi nézetünkből, és terveink szerint az e- tanácsi első olvasatot le is tudjuk zárni a jelenlegi elnökség végéig. Ezért a tárgyalásokat a parlamenttel erről a témáról nem tudjuk még megkezdeni. A következő elnökség fogja ezt a témát a parlament elé hozni. Azért még egyszer mondanám, hogy jó az előrehaladás, és jelenleg ennyit tudok mondani a tanácsi tárgyalásokról. Természetesen, hogyha kérdések merülnek föl, akkor szívesen válaszolok azokra. Köszönöm szépen! Valójában reméljük, hogy előre tudnak haladni a témával, annak ellenére is, hogy a következő majd a ciprusi elnökség alatt kezdik meg az egyeztetést a parlamenttel. Úgyhogy még egyszer köszönet. Többen kértek szót. Skora úr volt az első. Köszönöm. Köszönöm. Elnök asszony, hálás vagyok a bizottságnak a javasolt szövegért, mert ez egy nagyon teljes szöveg, és megfelel az általunk már egy ideje kifizett igényeknek, ahogyan ön is emlékeztetett rá, valamennyi vészhelyzet tekintetében, amelyek az arab tavaszt követően kialakultak. Azt gondolom, hogy fontos, ahogyan a bizottság is kiemelte, a közlemény céljait, tehát a külső határok ismeretét javítani kell, a tagállamok külső kapacitásait úgy szintén, és meg kell tudnunk előzni a határokon átnyúló szervezett bűnözést, illetve illegális bevándorlást. Nos, az első ponttal kapcsolatosan, ami tehát a határok ismeretét illeti, ahogyan a bizottság ezt megfogalmazta, ez rendkívül átfogó és pontos. Némely részletezéssel élhetünk más szempontokat illetően, mégpedig a reagálási képességet illetően, amelyet talán jobban kellene pontosítani, mert azon a tényen túlmenően, hogy nyilvánvalóan tiszteletben kell tartani az emberi jogokat, és itt van ugye a visszaküldés tilalma is. Nos, ez a reagálási képesség, nos, ennek a koncepcióját nem lehet pontosan érteni, hogy ezt hogyan lehetne kialakítani. És a megelőzés szempontját illetően a szövegben nem találjuk, hogy melyek lehetnének ennek hatékony eszközei, tehát hogyan lehetne hatékonyan megelőzni az illeges bevándorlást. Ahogyan az előttem szóló kolléga is említette, tovább kell nyomatékosítani annak a lehetőségét, hogy együttműködés jön létre a mediterráneum országaival, hiszen a közelmúltbeli történelem is megmutatja, hogy ez a legjobb útja annak, hogy kedvező kapcsolatokat alakítsunk ki ezekkel az országokkal, és így tudjuk megelőzni az illegális bevándorlás jelenségeit, és a szervezett bűnözéshez kötődő jelenségeket. Azt hiszem tehát, hogy a munka kiinduló pontja jó, némi kiigazításra van szükség, de azt hiszem, hogy a bizottság, illetve a parlament közleműködésével ezen dolgozhatunk a következő hetekben. Köszönöm szépen, Encsú Köszönöm szépen. Elnök asszony, jó magam is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek eh, a beszámolóért. Ez a jövőbeli rendszer hozzájárul majd az EU célkitűzéseihez. Azaz, hogy fokozatosan kialakítunk egy integrált rendszert a külső határok őrizetére. Tehát csak kedvezően tudok nyilatkozni erről a javaslatról. Jó lenne azonban, hogyha figyelnénk néhány olyan kérdésre, amelyek fontosnak tűnnek számomra. Itt uh, valamennyi jövőbeli rendszerre is gondolni kell, amelyek a határokhoz kötődnek, tehát a Schengeni térség kezelésére. Mert az Európai Unió összességében meg kell reformálni a Schengeni térség irányítását, és új értékelési mechanizmusokat kell elfogadnunk. Ezen értékelési mechanizmusok nélkül az Euroszor teljes rendszere, amit itt javasolnak és amiről itt beszélünk, amit valószínűleg elfogadnak majd, nos enélkül az Euroszor rendszere nem működhet megfelelően. Ahogyan egyébként ez már megtörténik bizonyos esetekben, külső határainkon, a Schengeni térségben. Nem lesznek lehetőségeink, eszközeink arra, hogy ezen hatások ellenében hassunk. Tehát még egyszer felhívással élnék a tanács itt jelenlévő képviselőihez, hogy vegyék komolyan ezt a problémát, tehát a határok működését. Számunkra, a parlament számára meg kellene, hogy legyen a lehetőség arra, hogy a tárgyalásokba konkrétan beavatkozzunk, hogy a Schengeni térség egyes aspektusait megreformáljuk. Nos, most, hogy visszatérünk a javaslatunkhoz, én a bizottság felé számos konkrét javaslattal fogok élni. A bizottság által követett irány számomra kedvezőnek tűnik. Egy másik észrevétel. Az a tény, hogy a határokat, különböző kockázati szintű határok ként fogják minősíteni. Ez azt jelenti, hogy különböző kezelésben részesülnek ezek? Mi történik, hogyha alacsony kockázatú lesz egy adott határszakasz? és mi történik, hogyha ez, ebben a zónában hirtelen nehézségek alakulnak ki, és ezt a hatásszakaszt különösen védeni kell. Tehát ezeket a szempontokat szerintem értékelni kell. És aztán egy második dolog, a 2.1-es cikk előirányozza, hogy a nemzeti határőrizeti koordinációs központokat különböző határidőkön belül hozzák létre keleten, délen, illetve az északi európai térségben. Mi ennek az oka? Miért nem lehet ezeket a központokat egy időben létrehozni az egész külső határőrzeti rendszer számára? Köszönöm szépen. Hát a a következő. Ennél szó. Tack så mycket och tack för eh, informationen. Köszönöm szépen. Az euroszorral kapcsolatos tájékoztatást. Természetesen most megoldásokat kell találnunk a külső határokon kialakult problémák megoldására. De ö, némi aggodalommal tekintek erre, különösen, ha a szubszidiaritási elvre gondolok. A bizottság javaslata ö, nem elég határozott, nem elég konkrét e tekintetben. Amikor arról van szó, hogy a tagállamok nem tudják ezeket a célokat egyedül elérni. Nos, e tekintetben a javaslat nem elég konkrét. A, hogyha a tagállamok kapnak ezeket a forrásokat, akkor ez azt jelenteni, hogy a Frontex hatásköre rendkívül mértékben kibővül, és ez szerintem nem elfogadható és nem összeegyeztethető a szubszidiaritás elvével megoldásokat kell találnunk erre a problémára, mégpedig együtt. De kérdés az, hogy milyen úton történjék ez, és a, tagoda, a tagállamok nagy aggodalmukat fejeztek is szubszidiaritással kapcsolatban. Nagyon sok kérdést tettek fel a bizottság számára, de mielőtt a bizottságnak adnám meg a szót, ezért Al- előtte Albrecht úrat hallgatnánk meg, és még hatan kértek szót. Albrecht úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sajnos az árnyékjelentéstevőnk nincs ma itt, de zöldeként azért nekünk is volna még néhány nyitott kérdésünk ezen rendelet javaslattal kapcsolatban. Számos pontot, amelyet az előadó is szükségesnek ítélt meg, ezeket megértem. Az Európai Parlament többször hangsúlyozta ezeket, főleg amikor a menekültek emberi jogairól van szó az Európai Unió külső határainál. Természetesen e tekintetben még szükségesek további intézkedések. A kérdés pusztán az, hogy ezen intézkedések így kielégítőek-e. Számomra számos ponton nem teljesen egyértelmű, hogy konkrétan a Juroszúra kapcsolatos szabályok melyek, milyen feladatokat delegálunk, például a Search and Rescue esetében Kérdés tehát, hogy a külső határokon, például a földközi tengernél hogyan lehet tényleg megmenteni a veszélybe került embereket. A javaslatban megítélésem szerint eh, ez nem tükröződik, sokkal inkább a javaslatban egy eh, nem átlátható együttműködésről van szó harmadik országokkal, méghozzá két oldalú szinten jelenik ez meg a tagállamok és harmadik országok között, éppen ezért nem egyértelmű az, hogy milyen konkrét hatáskörrel rendelkeznek a szerződő felek ebben a kérdésben, és hogy milyen jogalapra helyezkedik mindez. Véleményem szerint ez egyáltalán nem egyértelmű, és ugyanez mondható el a különböző ügynökségek közti kapcsolatokról, a különböző jogalkalmazó szervek közti kapcsolatokról, a követelményekről, illetve azon intézkedésekről, amelyeket foganatosíthatnak. Például, amikor az átláthatóságról van szó, számos kérdés még feletté pontatlan, és eh, ami a politikai felelősséget illeti, hogy egyáltalán ki az, aki politikai értelemben parlamenti szinten végrehajtja ezt az ellenőrzést, ez eh, a rendeletben megítélésem szerint nincs kellő pontossággal leírva. Továbbá az adatvédelem nem egyértelmű számomra, hogy az adatok feldolgozása a Euroszúron belül miért nincs körülhatárolva vagy kizárva, hiszen nem tartom egyáltalán szükségesnek, hogy további adatfeldolgozásra vonatkozó hatáskört biztosítsunk. Erre vonatkozóan ugyanis van egy ügynökség, amely pontosan ilyen illetékességgel rendelkezik, és a Europol is szerintem az a szervezet kellene, hogy legyen, amely az Európai Unión belül az adatcserért illetékes de egyre nagyobb befolyás gyakorol ez ugye egyéb szervezetekre is, mint a Frontexre. A Euroszónál ezt azonban nem határozták meg pontosan, és végül, amiről az imént már hallhattunk részben, felmerül a hatásértékelés, illetve a szubszidiaritás kérdése. Valójában szükséges és indokolt-e ilyen sok pénzt egy európai intézkedésre szánni, holott nem teljesen egyértelmű az, hogy végeredményben milyen haszna lesz ennek az intézkedésnek a különböző tagállamok és hatóságok közti együttműködés szempontjából. Utalnék egy hasonló példára, amelyet az Egyesült Államokból ismerünk, az úgynevezett SIPNET, amely szintén rendkívül költségintenzív, és különböző problémák merültek fel az értékelés során, ez után pedig beszüntették ezt. Ezt el kellene kerülnünk az Európai Unióban, nem szabadna ugyanezt a hibát elkövetnünk, éppen ezért egy kimerítő költséghatás elemzésre volna szükségünk, tehát van még számos nyitott kérdés, és ezekre szeretnénk választ is kapni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Díaz de Mera úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm ezt a kezdeményezést, amely nem új. Ennek, voltak már, ennek volt már precedense is, és erről szeretnék szólni, valamint néhány szót szeretnék szólni a különböző eszközökről és ezek hasznáról. Először is úgy gondolom, hogy az európai határőrizeti rendszer elődjét megtalálhatjuk az úgynevezett a híres sziber rendszerben. Ezek az integrált elektronikus ellenőrzési rendszerek, amelyek azon migrációs áramlások következtében jelentek meg, amelyeket a földközi tenger térségében a 2002-es évben és azt követően tapasztalhattunk. Az elektronikus őrizet, őrizeti rendszer bebizonyította, hogy vannak bizonyos hiányosságai, gyenge pontjai, például összefügg ez a meteorológiai adottságokkal, körülményekkel, és eh, ez a rendszer, amelyet most javasolnak, ez a határok eh, őrizetét szolgálja, de ez egy lehetetlen vállalkozás, hiszen a határokat nem lehet teljességgel ellenőrizni, ezt a tapasztalatból tudjuk. Az egyetlen reménységem az, hogy ez a rendszer legalább életeket megmenthet, és megmenthet embereket ugyanis azon számok, amelyeket ismertet velünk a Spanyol Guardia Civiltől, a bizottság által ismertetett számok messze nem közelítik meg a valóságot. Nem ezer ember veszített ott életét, hanem ezer ember. A migrációs válság, az illegális migrációs válság következtében. Tehát aggaszt engem ennek a rendszernek a hatékonysága, ugyanígy aggaszt az arányosság is, és aggaszt a költségek kérdése is. Tehát a legnagyobb hatékonyság, amelyet én látok ebben a rendszerben, az nem a határok ellenőrzésével hozhat összefüggésbe, hanem azzal, hogy rámutatunk azokra, azonosítjuk azokat, akik illegálisan kertek át a határon, meg tudjuk menteni az embereket, életeket tudunk menteni ami ennek a rendszernek az elemeit illeti, itt ugye alapvetően az információáramlásnak a koordinációja, illetve a hírszerzés, ezen van a hangsúly, de úgy gondolom, hogy ami leghatékonyabb lehet, és amely állandó jelleggel megvalósulhat és megmaradhat, az a hírszerzés. Mert a hírszerzés a megelőzést is ösztönözheti, és ezt fel lehet használni az életek megmentése céljából. Mindenek van precedense. 2002 és az azt követő években ugye arra törekedtünk, hogy létrehozzunk és létre is hoztunk egy integrált elektronikus őrizeti rendszert, határőrizeti rendszert Forteventura szigetén és a Gibraltári szorosnál. De viták voltak a kelet-mediterráni térségben a határőrizeti rendszer székhelyével kapcsolatosan. Tehát a rendszer önmagában véve jó, de nem gondolom azt, hogy egyáltalán hatékony, illetve eredményes lehet azon cél elérésében, amelyet kitűzött maga elé a határok őrizete céljából. Lehetetlenség egy több mint 5 köbméteres víz területet ellenőrizni, ezt jó lenne, hogyha figyelembe venni az előadó is, és ennek fényében fogunk majd módosítókat előterjeszteni. Köszönöm szépen. Ezek alapvető kérdések. Buzutil úr, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném üdvözölni a javaslatot. Rendkívül fontos, nem csak azért, hogy segítsen nekünk, és pontos képet adjon a külső határainkon kialakuló helyzetről, hanem ez egy rendkívül fontos lényegi eszköz a Frontex számára, hogy jobban tudjunk teljesíteni. Főleg, ha gondolunk a mandátum felülvizsgálatáról, amit a parlament nemrég viselt. Szeretnék néhány témát említeni, és néhány kérdésem is lenne a bizottsághoz, remélve azt, hogy a bizottság választ tud adni ezekre a kérdésekre. Első kérdésem. A bizottság tervezi-e hogy új infrastruktúrát állítsunk fel a Euroszor keretei között, vagy pedig igazából a jelenleg meglévő tagállami infrastruktúrák összekapcsolásáról van szó. Számunkra fontos, hogy megértsük, hogy a bizottság ténylegesen tervez-e újfajta felügyeletet, felügyeleti infrastruktúrát, új technológiát, amit a Euroszor használna, vagy egyszerűen csak összerakja a puzzle-t, a meglépő, meglévő intézményeket próbálja összekapcsolni a tagállamok szintjén. Második kérdésem. Mindannyian tudjuk, hogy az egyik legnagyobb nehézség a felügyelet során, főleg ha tengeri határokról, tengeri területekről van szó, a legnagyobb nehézség annak meghatározása, hogy a kis, tehát hogy behatároljuk a tengeren utazó kis csónakokat, hajókat, tűt keresünk a szalmakazalban. Kérdezem a bizottságtól, hogy ez az új lépés segíteni fog-e nekünk ennek a hatalmas kihívásnak a megoldásában, hiszen ez folyamatosan előttünk áll, és az évtizedeken keresztül ez jelentős probléma volt. Lesz-e olyan eszközünk, ami segít minket abban, hogy valójában be tudjuk azonosítani ezeket a lélekvesztőket, amik esetében nagyon nagy az emberélet vesztesége, és nagyon sokszor a bűnszervezetek küldik ezeket a hajókat, és hatalmas profitra tesznek szert. Az adatcserével kapcsolatban, és ez a következő kérdésem, az én értelmezésemben a Euroszor keretében az adatgyűjtés és az adatcsere a helyzetekre vonatkozik, nem pedig személyekre. a személyes adatok feldolgozásának a kérdése, ezért itt nem kellene, hogy fölmerüljön. Azért szeretném, hogy ezt a bizottság pontosítsa a számámra, hiszen ha mégiscsak személyi adatokról van szó, akkor újabb kérdéseket kell megoldanunk. A következő téma a harmadik országok kérdése. Tudjuk, hogy főleg Dél-Európában Ugye a tenger túloldalán a hatalmas afrikai kontinens van, és ott nagyon sok olyan ország van, amelynek nincsen semmiféle felügyeleti technológiája vagy infrastruktúrája. Nézzük meg Líbiát. Tudjuk, hogy a északi Líbiában nagyon sok hajó hagyja el a határt, a partvonalat, de tudjuk, hogy nagyon sok ember, akik ezekben a hajókban ülnek, délebbi országokból származnak. A Euroszor tekintetében tervezi a bizottság azt, hogy koordinálni lehetne, vagy segíteni lehetne a harmadik országokat a saját felügyeleti rendszerük, felügyeleti infrastruktúrájuk felállításában és annak összekapcsolásában a Euroszorral. Harmadik országokban vannak olyan koordinációs központok, vagy lesznek olyan koordinációs központok, amelyeket bekapcsolnak a Euroszurba utolsó téma, amit említeni szeretnék, a költségek kérdése. Ha jól értem, a bizottság 338 millió eurót tervez. Ez hatalmas pénzösszeg. Meg tudnák-e mondani részletesebben, hogy ezt a pénzt mire akarjuk költeni? Új technológiai infrastruktúrákra, emberi erőforrásra, vagy mind a kettőre? Véleményem szerint egyetemi tájékoztatásra van szükségünk, ezekről a költségekről. Hogy pontosan mit tartalmaz a javaslat? Még egy utolsó témát szeretnék említeni. Egy kicsit csalódott vagyok. Sajnálom, hogy a Dán elnökség már most úgy gondolja, hogy a ciprusi elnökség idejére fog átmenni ez a téma. Pedig ezt egy nagyon fontos javaslatnak tartom, és gyorsan kellene előre haladnunk, a lehető leggyorsabban kellene a jogalkotási munkát levégeznünk. Hogyha valójában jövő év október 1-ével ezt hatályosá akarjuk tenni, és működőképessé akarjuk tenni hiszen a jogalkotási időszakot követően lesznek hatalmas feladatok. Mulder úrnak minden jót kívánok a munkájához, és remélem, hogy sikeres tárgyalásokat tud majd folytatni a szakbizottságunk nevében ebben a nagyon fontos témában igen, nekünk is el kell készítenünk a jelentésünket. Az elnökségnek majd átadom a szót, és meg fogjuk kérdezni, hogy hogyan tudják fölgyorsítani a témát Bronx úr, és utána még néhány hozzászólót meg kell, hogy hallgassunk. Igen, hallottuk ez az, hogy több ezer bevándorló veszti az életét, ezek hatalmas számok, és a, a monitorozásról is beszéltünk, a hírszerzési feladatokról, de az ilyen mozgásokra hogyan lehet reagálni? Hogyha joguk van beérkezni, akkor is, hogyha nem monitorozzák őket, és utána menekült jogot kérhetnek, akkor a következő hajót számára ösztönzést jelentenek hogyha azonnal visszafordítanák ezeket az törvénytelen megérkező bevándorlókat, csak az lenne hatásos. Aztán meg kell határozni a kikötőket, és nem kellene, meg kellene akadályozni, hogy kiköthessenek itt ezek a hajók, és amelyek beérkeznek Európába, azok nem kellene, hogy megkaphassák a jogot arra, hogy itt maradjanak. Hogyha gondolunk az emberkereskedelemre és a drogkereskedelemre, a kérdés az, hogy milyen lépéseket tesznek az államok, az országok, azok, amelyek küldik ezeket az embereket, és a drogkereskedők ahonnan érkeznek. A probléma nem csak a észak-afrikai kikötőket illeti, hanem ezeknek az észak-afrikai országoknak a déli határain is problémák vannak. A non-refoulement, a visszatérítés megtagadása is kérdéses, de Sárközi reakciójára is gondoljunk az arab tavasz idején. Igazából lehet, hogy jobban kérdésekről van itt szó, és nem a békéről és a demokráciáról. Szépen asszony! Köszönöm szépen! az alapvető célkitűzés, illetve a problémák tekintetében elhangzott már néhány dolog ezzel az intézkedéssel kapcsolatban, tehát egy alapvető kérdésre összpontosítanék. A külső határok védelme, a kábítószer csempészet elleni védelem, ezt is említette a bizottság, ez valamennyi tagállam érdeke. Az a benyomásom ugyanakkor, hogy két út van ennek a megvalósítására. Egyrésztről az európai költségvetésből való finanszírozás, és a végrehajtás egyedül a tagállamok által történik a külső határokon. Az lenne a kérdésem, hogy a külső határok védelme nem közös feladat E, így tehát azok a tagállamok is részesedniük kell ebben, amelyeknek nincsen külső határaik. Vannak erre vonatkozó megfontolások, hogy az olyan országok, mint például Németország pénzügyileg, technikailag vagy személyzeti szempontból a külső határok védelmében részt tudnának venni. Én az ilyenfajta megfontolásokat sokkal segítőbbnek tartanám, mint az állandó újra fellángoló viták a külső határok védelméről. Ezt azt a következő. Köszönöm szépen. Talán nem csodálkoznak azon, hogy ezzel a javaslattal hatalmas problémánk van, és ezt most még óvatosan fogalmaztam meg. Azt hiszem, hogy itt egyrészt egy nagy tévedés van, amelyet, amely abban áll, hogy Európát hermetikusan le lehet zárni a külvilág felé. Egyes kollégák elmondták, hogy az olyan fajta ellenőrzések, amelyekre itt törekednek a külső határokon, azok alig ha tudják elérni a valódi célt, és nehéznek tartom, hogy ezt a javaslatot úgy adják el, mint a menekültek védelmire irányuló javaslatot. Én ezt cinikusnak tartom, alig hiszem, hogy ez, ehhez, ezzel a javaslattal hozzá tudnánk járulni. Ez tehát az alappont. Nagy problémánk van az adat és cserét, illetően a harmadik országokkal. Itt ez pontatlan, nem eléggé szabályozott ebben a javaslatban. Azt hiszem, hogy az emberi jogok kérdését itt világosan előtérbe kell helyezni. A harmadik pont a Frontex kibővítése. az sem szintén nincs érdekünkben. Azt gondoljuk tehát, hogy a hatáskörök bővülés a Frontex esetében nem indokolt, és hogyha a költségek kérdése felmerül, amelyet több kolléga is felvetett, akkor azt hiszem, hogy itt az arányosságról kell beszélnünk, az intézkedések arányosságáról, az elérendő célok tekintetében, és az ahhoz szükséges költségekről, illetve arról, hogy kiknek kell ezeket a költségeket viselniük. Azt hiszem, hogy téves az egyik intézkedésről, javaslatról átugrani a másikra, a külső határok védelmét illetően, anélkül, hogy valóban megvizsgálnánk, hogy mi is, mivel is rendelkezünk, hogyan lehet azt kezelni, és a menekültek védelmével összhangban hogyan lehet ezeket megvalósítani, amely, akik indokoltan jönnek Európába. Európa, mint erődítmény, azt hiszem ez nem lehet célunk, és a bizottság ezen javaslata, és mindaz, ami ezzel összefüggésben van. Én ezt rendkívül sok kritikával illetem, és nem támogatjuk ezt a javaslatot. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jakalino úr következő. Sí, grazie, presidente. Köszönöm, elnök asszony. Nos, ma délelőtt a bizottság információkat nyújt a 2013-as költségvetésről, kiegészítő forrásokat irányoznak elő a szabadságbiztonság jogérvényesülésének tér, térségére 40 százalékos arányban. Most az a kérdés, hogyha ez így van, és az is igaz, hogy azok a költségek, amelyek az Euroszur beindításához követ, kötődnek, nos ezek 338 milliós költséget generálnak, nos akkor ezek a kiegészítő költségek nagy részben pontosan erre a tevékenységre kellene, hogy fordítódjanak. Nos az a hozzáadott érték, amelyet az Euroszúrtól igénylünk, az különösen fontos. Elhangzott, hogyha vannak infrastruktúrák, és új infrastruktúrákat kell létrehozni, itt kérdés, hogy nem lehetne a már létezőket használni milyen ö, viszonyuk lesz, viszonya lesz ennek a szervezetnek más ügynökségekhez, kezdvén a frontex milyen koordináció fog megvalósulni a harmadik országok irányában. Itt a, az Európai Unió déli dimenziója merül fel az Európával délről határos országok viszonylatában május 9-én a mini plenárison beszélni fogunk Lampedusa kérdéséről. Ma délután Görögországról esik szó. Az Euruszur milyen módon tudja Európát bőkezőbbé, szolidárisabbá és aktívabbá lenni azokkal szemben, akik megszenvedik a nagyon nagy mértékű bevándorlási hullámok hatásait. Tehát egy olyan ügynökséget kell létrehozni, amely valódi hozzáadott értéket jelent a biztonság és az együttműködés tekintetében. Thank you very much. Köszönöm szépen. És most megadám a szót Pike asszonynak, hogy adjon választ a kérdéseinkre, hát amennyire lehetősége van erre, hiszen nagyon sok kérdés és aggály merült föl. Öné a szó. Thank you, Chair. Uh, Köszönöm, elnök asszony, és szeretnék köszönetet mondani a tisztelt képviselőknek is megpróbálok foglalkozni legalábbis a legfontosabb felvetett témákkal. Természetesen két oldalú egyeztetésre rendelkezésre állok, hogyha ezt igénylik a képviselők hogy több háttérinformációt adjak. Szeretném hangsúlyozni, hogy a Euroszul politikai eszköz, nem egy szakpolitika, és a szélesebb körű határ kezelés, Schengeni területkezelés, bevándorlási folyamatkezelés politikájába illeszkedik be akik nemzetközi védelemre jogosultak, azoknak biztosítani kell a védelmet természetesen, és azok a viták, azok az egyeztetések, amelyek a tanácsban és a parlamentben folynak, a Schengeni témák javítása tekintetében és a határőrizeti kérdésekben, ezek keretei közé illeszkedik a Eurosur. Szeretnék néhány szót szólni a költségekről. Az Egyesült Államok beli tapasztalatra is utaltak. Megvizsgáltuk a világban a hasonló rendszerek tapasztalatait. És tudom, hogy az Egyesült Államok milyen összeget szállnak erre a kérdésre, az Egyesült Államok már 3,5 milliót költött erre a célra, ennek mi a 10%-án állunk a tervezett költségek tekintetében. A hatékonyság rendkívül fontos, és megtanultuk az ő tapasztalataiakat, ezért a mi javaslatunk gyakorlatilag a legjobb gyakorlatokon alapul. Az előadó által felvetett téma, hogy a tagállamok milyen mértékben állnak kész a szükséges finanszírozás fedezésére. Ezek olyan témák, amelyek biztos vagyok benne, hogy a tanácsi munkacsoportban is felvetődnek. A tagállamok természetesen már most is a külső határaik védelmére pénzt költenek. Viszont bizonyítani lehet, hogy a koordináltabb megközelítés költséghatékonyabb. Az európai alapokból európai alapok eh, tekintetében most kezdjük a jövő héten a második olvasatát a vonatkozó dokumentumnak, és eh, meg fogjuk eh, próbálni, hogy pontosítsuk a megfogalmazást a Euroszóra vonatkozóan, és az osztott munkákra, megosztott munkákra vonatkozóan. Harmadik országokkal fennálló kapcsolatok tekintetében a bizottság javaslatában az szerepel, hogy legyenek megállapodások a harmadik országokkal. Természetesen a külső határaink kezelését csak akkor tudjuk megoldani, hogyha figyelembe vesszük a szomszédos és harmadik országbeli helyzetet. Főleg olyan országokra kell gondolnunk, ahonnan a legtöbb bevándorló érkezik. Ezért ebből a széles körből próbáljuk megközelíteni a kérdéseket. Fölmerült az a kérdés is, hogy eltérnek a hatások, a hatás szintje nem egyforma, és látjuk azt, látjuk a szövegben is, hogy bizonyos határterületen, határterületeken ugye különösen hatalmas a nyomás, és ilyenkor a tagállamoknak EU szintjén több támogatást kell kapniuk. Ez a 15-ös cikk egy célpontja tartalmazza pontosan a nemzeti koordinációs központok támogatást is kérhetnek a Frontex-től, és a Frontex természetesen koordinálni fogja a különböző tagállami segítséget. Fölmerült az a kérdés is, hogy miért tervezzük 2013 októberére a végrehajtását, és nem 14-re. Mi ezt reálisnak tartjuk. Tudjuk, hogy nagyon sok munka már megtörtént az előkészítés tekintetében, úgyhogy nem a nulláról indulunk. A Frontex-ben is már sok előrelépés történt a tagállami szinten is, úgyhogy mi ezt reális határidőnek tartjuk. Fölmerült az a kérdés is, hogy a helyzettel kapcsolatban milyen információink vannak. Természetesen a tagállamok a nemzetközi jog alapján kell, hogy biztosítsák a támogatást. Konkrétan az ENSZ egyezményre gondolok, a e, tengeri mentésre vonatkozóan, az életmentésre vonatkozóan. A 13-as bekezdés, illetve a 16-os preambulum pontosítja, hogy a mi új ö, szabályaink nem fogják érinteni az ENSZ és egyéb nemzetközi kötelezettségeket, tehát a mentési koordinációs központok tekintetében például ezt érvényben kell tartani. 2020-as számú ö, tanácsi határozat is foglalkozik a, a Frontex-et illető kérdésekkel a 13-as preambulum pontban, és egyébként foglalkoz, az Euroszur lefedi az összes tagállami határőrzeti kérdést. A rendeletek azt is pontosítják, hogy a Euroszur előnyben részesíti az emberi életek mentését, például a 2 per 3-as, a 9 per e pont vagy cikk tekintetében. Az adatvédelem kérdésével is szeretnék foglalkozni. Az egyes jószor helyzet és kép eltérhet, de ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy személyi adatokat, személyes adatokat ez nem fog tartalmazni. Személytelenített adatokról van szó, gyakorlatilag a hajók követéséről és ezekre vonatkozó adatokról van szó. Persze lehetnek olyan esetek, amikor személyes adatok cseréjére is sor kerülhet, mert ez szükséges. Egyébként a módosított Frontex rendelet lehetővé teszi korlátozott esetekben, például kockázatelemzés tekintetében a személyes adatok kezelését, és mi ezt a lehetőséget nem akarjuk alapban kizárni. A hetes preambulum pontosítjuk is, hogy a e, nemzeti EU adatvédelmi szabályoknak teljes mértékben megkívánunk felelni. Egyébként a 18 per 2-es és 5-ös pont is e, azt tartalmazza, hogy az EU adatvédelem érvényes e tekintetben is. Fölmerült a szubszidiaritás kérdése. Nagyon odafigyelünk erre a témára. Az elsőleges e, felelősség a tagállamoké, jelenleg is ez a helyzet, úgy gondoljuk, hogy a Frontex esetében is ez így érvényesül, és szolgáltatásnyújtásról van szó, technikai támogatásról van szó. Úgy gondoljuk, hogy e tekintetben nem százszerzalékosan a szubszidiaritás elvét kellene előtérbe helyeznünk. A kishajók lélekvesztő kérdése, Búzutil úr kérdezett rá erre, illetve pontosan megmagyarázta, hogy mi a probléma. Igen, valójában nagyon nehéz ezeket beazonosítani. Nagyon sokat dolgozunk azon, hogy hogyan lehetne javítani ezeknek a behator, behatárolását. A hetes keretprogram, keretprogramon belül is folyik most egy projekt, ami ezt célozza. Nagyon fontos, hogy hatékonyak legyünk ezen a területen. a harmadik országokkal való koordináció és az ő támogatásuk. Szeretném hangsúlyozni, hogy a nemzeti koordinációs központok felállítását tervezzük finanszírozni harmadik országokban. A tekintetben, hogy pontosan hogy gondoljuk a pénz elkötését, erről most nem fogok részletesen beszámolni. A nemzeti koordinációs központok fogják elvinni a legtöbb pénzt. Ugyanakkor hatástanulmányokat végzünk, és a javaslathoz egy jogalkotási tervezet is fog tartozni, ami pontosítani fogja, hogy a pénzt hogy kívánjuk elkölteni. Egyébként további információt tudok majd adni két oldalú egyeztetés keretei között. Köszönöm szépen. A tanács képviselőjét szeretném megkérdezni, hogy kíván-e erre kitérni, felgyorsítani a folyamatot, csak röviden, mert Kirkop úr, ha jól tudom, délben el kell, hogy menjen, úgyhogy a következő napi rendi pontot minél hamarabb el kell kezdjük. És önnek is megadom persze a szót. Parancsoljon, ha tud ezzel kapcsolatban valamit mondani. Köszönöm szépen, és köszönöm ezt a lehetőséget hogy röviden kitérjek erre a felkérésre Buzutil úr kérdésére. Szeretném hangsúlyozni, hogy az elnökség osztja Buzutil úr véleményét arról, hogy ez egy nagyon fontos javaslat, és haladnunk is kell vele a lehető leggyorsabban. Az elnökség biztosíthatom önöket a felől, hogy az adott munkacsoporton belül mindent megtett annak érdekében, és megtesz annak érdekében, hogy előre mozdítsa a tárgyalásokat. Ugyanakkor időigényes ez eh, a folyamat, a javaslat eh, részletes megvitatása, beható tanulmányozása, éppen ezért a bevezetőmben megpróbáltam egy realisztikus képet festeni arról, hogy eh, milyen lehetőségei vannak a Dán elnökségnek, mit tudunk elérni az elkövetkezendő két hónap során, ami még hátra van az elnökségből. De biztosíthatom Buzutil urat és a tisztelt képviselőket, hogy osztjuk nézetüket, Bozutil úr nézetét, hogy gyorsan kell haladnunk, és amennyiben ez lehetséges lesz számunkra, hogy még többet is tegyünk, a bevezetőmben már hangsúlyoztam, hogy ezt nagyon szívesen meg is tesszük. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Mulder úr, parancsoljon. Elnök, köszönöm szépen, elnök asszony. Örvendek annak, hogy ilyen meleg fogadtatásban részesült ez a javaslat a bizottságban már elmondtam, hogy nagyon fontosnak tartom, rendkívül fontosnak tartom azt, hogy a külső határok őrizete javuljon, és remélem, hogy az elkövetkezendő hónapok során együtt tudok majd működni mint az összes képviselővel, hogy egy olyan javaslatot dolgozzak ki, amely, ha nem is mindenki számára, de a legtöbb képviselő számára elfogadható lesz. Köszönöm. És egyébként mindent feljegyeztem, ami elhangzott, és ezt be is fogom építeni a módosítókba. Elnök, köszönöm szépen. Hát nem lesz könnyű feladata. A következő napi rendi pontunk az EU utas nyilvántartási adatok felhasználásával kapcsolatos jelentés. Előadunk Kirkhope úr 12 órakor távozni fog, távoznia kell, de azt követően is mi itt maradhatunk, és megvitathatjuk még a különböző módosítókat, és remélem, hogy lesz azért itt valaki, aki majd tájékoztatni tudja önt az ülés utolsó szakaszáról. Rendkívül sok módosító készült, több mint 400, úgyhogy Kirkhope úr, kérem foglalja össze nézeteit ezen módosítókról. Remélem, hogy önképes volt átfutni az összes módosítón, azt követően pedig folytatjuk a vitát. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnézést kell kérjek egyéb kötelezettségeim miatt. A kollégáim itt vannak, úgyhogy ha távoznom kell, még mielőtt le tudnánk ezt zárni, természetesen mindenről tájékoztatnak majd. Nagyon is helyesen megjegyezte elnök asszony, hogy több mint 400 módosító készült. Az igazság az, hogy a pontosság kedvéért 489 módosító készült hát nem tudom, hogy ez jó vagy rossz, de azt vesszük, hogy eredetileg 600 volt, most pedig csak 489, akkor talán ez így jó. Nagyon fontos módosítókról van itt szó, és ez is nyomatékosítja azt a tényt, hogy egyfelől az egy rendkívül összetett dosszié, egy olyan kérdéskör, amelyet a lehető legjobban kell tető alá hoznunk, és ez számos módosítóban felbukkan. Ugyanakkor azt is sugalja ez számomra, és néhány perc múlva majd át is térek arra három-négy fő területre, amelyre összpontosítanak a módosítók. Ez igazából azt sugalja nekem, hogy mindent tőlem tehetőt meg kell tegyek annak érdekében, hogy kompromisszumos módosítókat tudjak kidolgozni, amelyeket majd együtt tanulmányozhatunk. Úgy gondolom, hogy ezen az úton kell haladnom. Nem vagyok biztos abban, nem tudom, hogy ez így sikeres lesz-e, hiszen előadóként nekem is megvannak a saját nézeteim, amelyek tükröződnek egyes módosítókban, de minden tőlem tehetőt megteszek a kompromisszumok érdekében, mert ezáltal remélhetőleg rövidebbé tudjuk tenni ezt a folyamatot, és kezelhető lesz ez a dosszié. Hálás vagyok, ahogyan már kifejtettem, az összes módosítóért, amelyek az EU saját utas nyilvántartási adatállományával kapcsolatosak. Jó néhány hónapja kezdtük el a munkát ezzel a dossziéval. Éppen ezért úgy gondolom, hogy most már kezd kikristályosodni, hogy a módosítók ellenére azért vannak kulcsfontosságú témák. Először is szeretném a céllal kezdeni. Jó néhány módosító azt kéri, hogy ez az eszköz kizárólag a terrorizmussal kapcsolatos kérdéskörre koncentráljon. Ez nagyon bonyolult. Más PNR megállapodásokat is tanulmányoztunk, és a parlament egyéb olyan intézkedéseit, amelyek megpróbálják ezt a területet elkülöníteni, de ez rendkívül nehéz. Úgy gondolom, ugyanakkor elnök asszony, a jelenlegi álláspontom az, hogy a súlyos határon átnyúló bűnözés gyakran olyas valami, amit legalább olyan komolyan kell vennünk, mint a terrorizmust. Vannak közülünk, akik a terrorizmussal kapcsolatban szereztünk hazánkban tapasztalatot, mások nem. Éppen ezért a terrorizmus definiálása itt úgy gondolom, hogy számos országban elfogadhatatlan lenne, hiszen ott ezzel kapcsolatos tapasztalatot nem szereztek, de a legrettentőbb határon átnyúló bűncselekményekkel, bűnözéssel igen és jogalkotóként azt hiszem, hogy alig ha tolerálhatjuk az ilyen helyzeteket, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogyha bevezetünk egy ilyen rendszert, akkor ez nem pusztán egy területre kell, hogy koncentrálódjon, nem csak a terrorizmusra. Egyes tagállamok, elnök asszony, a esetében például Belgiumban több mint 95%-os volt a kábítószerek lefoglalása a jelenlegi PNR adatok felhasználásával, és más tagállamok is felhasználták ezen rendszereket, hogy az emberkereskedőket elfogják, olyan személyeket, akik gyermekeket bántalmaztak. Ezek fontos bűnözési területek. De persze vannak egyéb tevékenységeket is, amelyeket nem lehet terrorizmusként definiálni, de a pénzügyi vonatkozásaik miatt igenis közvetlenül kapcsolódnak a terrorista cselekményekhez, illetve azok finanszírozásához. A bizottság lehetővé tette, hogy ne pusztán a terrorizmusra összpontosítsunk, és éppen ezért ebben a szakaszban legalábbis behatóan tanulmányozom a módosítókat, de szeretném fenntartani azt a lehetőséget, hogy a hatályt ne csak a terrorizmusra szorítsuk le. Másodszorban pedig a ami a járatokat illeti. Nos, ebben a tekintetben van még bizonyos nézeteltérés. Ha összegyűjtjük az adatokat ha mondjuk kevesebb járatról vagy célirányosan a nagy kockázatú járatokról gyűjtjük össze az adatokat, akkor gyakorlatilag csökken az udatok, utasokról összegyűjtött adatok száma, és egyesek ezt indokoltnak tartják. Én ugyanakkor úgy vélem, hogy egy olyan rendszer, amely pusztán célirányosan a nagy kockázatú járatokról gyűjti az adatokat, ez önmagában véve is egy nagy kockázatú stratégia hiszen az a tény, hogy folyamatosan változik az, ami ilyen járatnak minősül, nos ez rendkívül nehéz. Itt egyfelől részlehozunk, létrehozunk egy olyan rendszert, amely eleve hiányosságokkal indul, hiszen tudjuk, hogy a visszamenőleges hatály nagyon fontos. Ugyanakkor ez a rendszer diszkriminális, természetéből adódóan, diszkriminálja azon utasokat, amelyek egy adott tagállam által nagy kockázatúnak minősített országba utaznak. Hogy ezt hogyan kell értékelni, illetve hogyan koordinálják ezt az információt a tagállamok, és milyen gyakran kell majd módosítani ezt a fajta összegyűjtött és továbbított információt, nos ez is bonyolult kérdéseket vet fel. Ez természetesen nem csak a biztonságot, hanem az utasok jogait is érinti. Nyilván a terroristák sem a legegyszerűbb útvonalakat célozzák meg, és nem közvetlen utaznak A pontról B pontra, hanem össze-vissza A-tól Z-re majd B pontba utaznak, és éppen ezért az ilyen árnyalatokat is figyelembe kell venni, hiszen a bűnöző és esetlegesen terrorista millió rendkívül összetett. És vannak egyéb kérdések is. Úgy gondolom, hogy nézeteltérések vannak a módosítóknál. Nem tudom, hogy bizonyos álláspontok kibékíthetőek, összeegyeztethetőek-e. Nekem is megvan persze a határozott véleményem. Ha azt nézzük, hogy a 100%-os információ összegyűjtése kulcsfontosságú, de az EU-n belüli járatok is prioritást kell, hogy képezzenek, attól a naptól kezdve, hogy hatályba lép ez az irányelv. Számos nemzeti kormány nem támogatja ezt az elképzelést, ugyanakkor én úgy gondolom, hogy ennek megvan a érdeme. A terroristák, illetve a súlyos bűncselekményeket elkövetők nem közvetlen járatokon utaznak általában, ahogy ezt elmondtam. Gyakran kilépnek vagy beutaznak az EU-ba, tehát az EU területén belül is figyelembe kell venni a helyzetet, a különböző EU tagállamok közti útvonalakat. Azt szeretném, hogy ez a rendszer mindezt figyelembe vegye, és úgy gondolom, hogy ha felépítünk egy ilyen rendszert, akkor ez egy kezdettől fogva operatív, teljes körű rendszer kell, hogy legyen. De persze megértem azt, hogy bizonyos módosítók határozottan más irányba mutatnak. És végül az a négy pont, amit szerettem volna hangsúlyozni, a szükségesség. Vannak olyan módosítók, amelyek a rendszer létrehozásának szükségességét egyáltalán megkérdezik, megkérdőjelezik eleve. Nyilván ezt a nézetet nem osztom. Azt hiszem, hogy itt határozottan kell érvelnem, hiszen ha valaki egyáltalán nem hisz ebben a rendszerben, akkor talán nem valószínű, hogy megváltoztatja álláspontját, de én meg vagyok győződve arról, hogy egy ilyen rendszernek komoly értéke lehet. Nem csak azért, mert segít elfogni, illetve megelőzni, elfogni a bűnelkövetőket és megelőzni a bűncselekményeket, nagyobb jogbiztonságot is teremt a légifuvarozók számára, akik eh, számára azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, és éppen ezért eh, meg kell nyugtatnunk őket erről. A PNR adatállomány felhasználása az Európai Unión belül, ez nem csak egy olyan rendszer, amelyet a harmadik országok használnak fel, egyértelmű szabályozásra, egyértelmű standardokra van szükségünk, máskülönben az adatok cseréjére továbbra is kétoldalú szinten kerül majd sor, anélkül, hogy bárki számára, az érintett felek számára kellő jogbiztonság lenne. Tehát ennek egyértelmű többletértéke van, elnök asszony. Egyesek azt állítják, hogy egy nagy európai adatállomány, adatbázis létrehozása kockázatokat hordoz magában, de úgy gondolom, hogy ha nem kellő a koordináció, illetve nem kellő a jogszabályozás, az problémás lehet, de kellő jogszabályokra van szükség, az ellenőrzés megfelelő kell, hogy legyen. Ez nem csak az utasok, hanem a kormányok számára is fontos. Azért, tettem meg ezen, azért vetettem fel ezen pontokat, mert ezek képezik most a vita tárgyát, és a módosítók ezekre is kitérnek. Gyakorlatilag a szövegben számos olyan kitétel is van, amelyel egyetérthetünk. Részletesebb vitát kell erről tartanunk, az árnyékjelentéstevőkkel további egyeztetéseket tartunk, és érdemben megvitatjuk ezt a javaslatot. Remélem azt is, hogy a végül egy olyan tervezetet tudunk kidolgozni, amely kitér majd az adatok tárolására, az adatok kezelésére, az értékelésre, valamint természetesen a jogorvoslat lényeges kérdéskörére. Tehát optimistán állok hozzá Később a mai nap során vitázunk majd arról, hogy Európa milyen fenyegetéssel néz szembe a bűncselekmények miatt az Europol szemszögéből megvilágítva. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos vita. Ugyanakkor ez a rendszer szintén magas szintű standardokat hozhat létre az adatok összegyűjtésénél, ami jelen pillanatban nem létezik. Örülök annak, hogy a Dán elnökség és az árnyékrendéstevők eddig együttműködtek. Arra számítok, hogy kompromisszumos módosítókkal tudunk majd tovább haladni, és egyeztetni fogok az árnyékjelentéstevőkkel. Számos képviselő, magamat beleértve Manchesterben fogunk majd elutazni a határőrizeti rendszer központjába, hogy megnézzük, hogy hogyan működik ez a rendszer. Egy korábbi jelentés már foglalkozott ezzel a témával, de nagyon fontosnak tartom, hogy erre ismét lehetőség nyílik, amint haladunk ezzel a dossziéval. És remélhetőleg kapunk információt, és ami a szavazást illeti, május 31-ére tervezzük, tudomásom szerint május 31-én lesz, és az addig tartó időszak során, ahogy említettem, keményen fogok dolgozni, hogy a szakbizottságot egy olyan eredménnyel, egy olyan eredményt tárjak majd a bizottság elé, amely előrelépést jelent ebben a nagyon fontos kérdéskörben. Elnök, köszönöm szépen ezt a tájékoztatást a legvitatottabb pontokról. Először is szeretném megkérdezni az Európa Bizottságot, hogy van-e itt valaki a bizottságtól, aki ismertetné velünk a bizottság álláspontját a módosítókról. Parancsoljon! Thank you very much. Köszönöm szépen! Igen, nagyon sok módosító indítványt nyújtottak be. Szeretném a legfontosabb témákkal foglalkozni. Voltak módosító indítványok a hatálykorlátozására vonatkozóan, és két irányba mutatnak ezek a módosítók. Az egyik korlátozni kívánják csak a terrorista cselekményekre, és a súlyos bűncselekményeket kiveszik a hatályból, a célból. Körkapúr véleményét osztjuk, és mi is úgy gondoljuk, hogy ez nem lenne túl hatékony előrelépés. Arról Európában valójában tudjuk, hogy jelenleg a bűncselekmények elleni harcra használják elsősorban a PNR adatokat. Kábítószerkereskedelem, emberkereskedelem, ezek a legegyértelműbb példák erre, de általánosságban a súlyos bűncselekmények felfedezésére használják ki. Ugyanakkor a PNR rendszer hozzáadott értéket tud jelenteni, hogyha a nem csak erre korlátozik, korlátozódik, hogyha nem csak a terrorcselekményeket célozzuk meg a rendszerrel. Voltak más módosítók is, amelyek a korlátozást javasolják, terrorizmusra és a határon átnyúló bűncselekményekre kívánják csak korlátozni, és a nem határon átnyúló bűncselekményeket kizárnák a célból. A határon átnyúló bűncselekmény meghatározásával is gond van vannak olyan PNR felhasználók, nem mindenki, akik használják a PNR rendszert már ilyen célra is. Amikor a harmadik személyekkel kapcsolatos adatbázisokként kezeljük a PNR-t, például nem határon átnyúló erőszakos cselekmények felfedezésére. Látjuk, hogy nem lehet a súlyos bűncselekményeket felfedezni ilyen esetben. És úgy gondoljuk, hogy ha korlátozzuk a célt csak ezekre a tevékenységekre, akkor megint csak elveszítjük a lehetséges hozzáadott értéket. Szeretnék foglalkozni azzal a kérdéssel is, amit általában profilozásnak hívnak, és ez a javaslat negyedik cikkében szerepel. Több módosító indítványt nyújtottak be a négyes cikkhez. A módosító indítványok célja, hogy kizárják a PNR adat feldolgozásából a kockázatelemzést, amit a, ebben a szakbizottságban sokszor profilozásnak, profilingnak neveznek. Kockázatelemzés végzése az utasokkal kapcsolatban, ez egy nagyon érzékeny kérdés, ezt tudjuk. De ez egy olyan kérdés, ami nem törvénytelen megengedett az ilyen adatkezelés. Az Európa Tanács is elismeri, hogy az ilyenfajta tevékenység lehetséges. 2010 óta konkrétan ki is mondta, hogy ez törvényes. Az alapjogi ügynökség is elismeri, hogy ez törvényes, és azt is felismeri, illetve mi a javaslatunkban minden óvintézkedés beillesztettünk arra vonatkozóan, hogy törvénytelen profilozás ne fordulhasson elő. Mi bízunk az általunk összeállított javaslatban, és semmi törvénytelent nem javaslunk. Igen, ez érzékeny téma, érzékeny kérdés, de hát az törvények végrehajtása általánosságban elmondhatjuk, hogy ez egy érzékeny kérdés. Az ilyenfajta tevékenységet nem kívánjuk kivenni a javaslatból, hiszen a PNR hasznosságának az egyik kulcsfontosságú kérdéséről van szó. A következő téma a adatárolási időszak. Több módosító indítványt nyújtottak be erre vonatkozóan is. Ezeknek a célja drasztikus csökkentés az időszaknak, az adattárolási időszaknak. Mi a javaslatunkban általánosságban 5 éves adattárolást javaslunk, vannak bizonyos módosító indítványok, amelyek 3-13 nap vagy 3 hónapot javasolnak. Nem fogom ezt újra elismételni. Nincsen valós matematikai képlet arra vonatkozóan, hogy értekelni tudjuk, hogy mi is a valós, a tényleges és hasznos adatárolási időszak. Ugyanakkor a tagállami végrehajtó szervek részéről tudjuk, hogy ez a minimális időszak, amikor bűnöző csoportokra vonatkozó adatgyűjtéssel foglalkoznak és adattárolással. Ezért javasoltuk ezt az időszakot. Eltérnek a véleményeket, tekintetben. Minden esetre azt megmondhatjuk ma, hogy három nap, 13 nap vagy három hónap az biztos, hogy nem elégséges. Az eu belüli repülőjáratok, amely témával Körkapor foglalkozott, a javaslatunkban nem vettük bele az eu belüli járatokat. A mi javaslatunk csak nemzetközi járatokra korlátozik. Ugyanakkor elmondtuk, hogy felismerve a biztonsági hozzáadott értéket, amit biztosítani tud, hogyha kiterjesztjük a hatályt az eu belüli járatokra is, Emiatt meg fogjuk vizsgálni, hogy esetleg a javaslatba be tudjuk venni ezeket a járatokat a irányjel átütetését követő két év múlva. Lépésenkénti megközelítést választottunk. Úgy gondoljuk, hogy ez a legjobb megközelítés ilyen téma esetén. Az eu belüli járatok a teljes járatszám kétharmadát képviselik, úgyhogy hatalmas járatszámról van szó egy kicsit kockázatosnak tartanánk, hogyha rögtön a kezdeteknél bevennénk az EU-n belül járatokat, és túl nagy lenne a rendszer, túl nehéz lenne, nehézkes lenne a végrehajtás, és ezért lépésenkénti megközelítést tartunk a legjobbnak. Másrészt bizonyos módosító indítványok kifejezetten ki kívánják zárni az EU-n belüli járatokat. És törölni kívánják a két éven belüli értékelési eljárás, de ezt nem tartjuk tanácsosnak, hogy ezt elfogadjuk. Hat, határozottan hozzáadott értéket tartalmaz, hogy biztonsági szempontból, hogyha az EU-n belüli járatokat is bevesszük. Mi annyit mondtunk, hogy ezt értékelni kell, később, és ha akkor úgy látjuk, hogy szükséges a bevételük, akkor egy új javaslattal fogunk előállni, és akkor mindenki elmondhatja majd a véleményét arra a javaslatról is. Pillanatnyilag most nem vesz, tehát hogy pillanatnyilag most már előre kizárjuk az EU-n belüli járatok bevételét, azt túl radikálisnak tartanánk. Jelenleg ennyit akartam elmondani, és természetesen még tudok reagálni további kérdésekre. Elnök, köszönöm szépen, Okken asszony az elnökség részéről kérem, hogy tájékoztasson minket. Köszönöm, elnök asszony. Annyit szeretnék mondani, hogy a tanács tudomásul vette azt a nagyon sok módosító indítványt, amit benyújtottak. Mindannyian tudjuk, hogy a parlament és a tanács nem mindig van ugyanolyan véleménye minden téma tekintetében. A tanács számára különösen fontos, hogy egy sor és különösen fontosnak látjuk, hogy egy sor módosító indítvány a hatályt radikálisan módosítani kívánja, és a PNR rendszernek a célját is. Körkapur, és a bizottság is említette már a EU PNR hatály korlátozását a terror cselekményekre, annak kizárásával, hogy a a bűncselekményekkel kapcsolatos témák kizárásával. A bizottsághoz és az előadóhoz hasonlóan mi úgy gondoljuk, hogy jelentős hozzáadott értéket veszítenénk így el, hogyha ilyen mértékű módon korlátoznánk a hatályt. Tagállamok többsége a tanácsban egyetért az előadóval a tekintetben, hogy az EU-n belüli járatokat is be kell venni az irányelv hatájába. Másik fontos aspektus természetesen a PNR adatok proaktív használata. A bizottság erre nagyon jó magyarázatokat adott, hogy gyakorlatilag miért fontos a PNR ilyenfajta használata. És azt sem szabad elfelejteni, hogy a PNR adatok gyakorlati használata pontos feltételekkel kell, hogy működjön. A bizottság ezt nagyon jól tudja. Egy sor olyan téma van, amelyeket még részletesebben tanulmányoznunk kell a tárgyalásaink során. Az elnökség bízik abban, hogy mivel több éves tapasztalatunk van már a PNR témák tekintetében, ezért konstruktivitát tudunk folytatni az irányelvről. A tanács, ahogy tudják, holnap foglalkozik a témával általános megközelítés tekintetében, és ezt követően fogjuk lefolytatni az egyeztetéseket a parlamenttel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a képviselők kapják meg a szót. Heten kértek szót. Romero López asszony. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. A módosítók csomagja rendkívül fontos, és ez választ is ad arra, hogy valóban milyen aggályokat fogalmaztak meg a képviselőcsoportok erről a javaslatról. Számos elképzelés köré rendeződnek, ezek például az adatok tárolására vonatkoznak a módosítók, de az igazság az, hogy ami tulajdonképpen a vita tárgyát képezi, az eh, a bűncselekmények megelőzésével kapcsolatos eh, filozófia, tehát az, hogy eh, mi ennek a javaslatnak, ennek a kezdeményezésnek a szükségessége és az ajánl, ajánl, a, arányossága. Ezt hangsúlyozta az adatvédelmi biztos is, nagyon vonakodó volt ez a vélemény a bizottság javaslatára vonatkozóan is. Erre mutatott rá a munkacsoport is, a 29-es cikk munkacsoportja amely a korábbi adatvédelmi irányelvvel foglalkozott, és itt nem csak jogi szakértők vannak, hanem a 27 adatvédelmi ügynökség, az európai tagállamok adatvédelmi szerveinek a képviselői is. Tehát a 29-es cikk munkacsoportja az adatvédelmi biztos is, amikor megkérdőjelezik ezt a kezdeményezést, akkor annak nyilván megvan az oka. Szeretnék utalni arra, hogy mit is jelent mindez, és a szükségesség, illetve az arányosság elképzelése honnan származik. Hiszen ezek nem hiába való elképzelések a büntető törvénykönyvekben, hanem ezek azért születtek, hogy a korábbi rendszerek büntető törvénykönyvének az önkényességével felszám, önkényességét felszámolják. Tehát a mai kezdeményezés során figyelembe kell vennünk ezt, vissza kell mennünk egészen odáig, a bűncselekményekkel, illetve a büntetésekkel kapcsolatos kitételekre, mert pontosan erre vezethető vissza ennek a javaslatnak a szükségessége és az arányossága. Látom, itt van Kirkhope úr, Robert Pilre utalok, aki pontosan erről beszélt, hogy a büntetések szükségesek, illetve arányosak kell, hogy legyenek és minden olyan büntetés, amely nem ebből a szükségességből származik, az önkényes és zsarnoki. Tehát, hogyha más filozófiát használunk, akkor felmerül annak a kockázatba, hogy egy ilyen zsarnoki rendszer jön létre. Ezt Montesquieu mondta, és a nagy büntetőjogi szakértők, akkor nagy büntetőjogi szakértői, akik már akkor azt mondták, Bekária is azt mondta, hogy inkább jobb, hogy egy bűnelkövető az utcán legyen, mint az, hogy egy ártatlan ember kerüljön a börtönbe. Halálbüntetések, kínzások voltak akkor hatályban, amelyeket az új büntető törvénykönyvek hatályba lépése óta felszámoltak. És éppen ezért a bűncselekmények megelőzése során arra bizonyosságra, a bizonyosságra kell építeni, nem pedig a büntetések súlyosságára. Éppen ezért beszélünk itt különböző eljárásjogi biztosítékokról, a bizonyítékokat hangsúlyozzunk, illetve a jog alapjait ami megakadályozza azt, hogy minden állampolgár eleve gyanúsnak minősüljön, mert ez az a barbárság, amely egy olyan filozófiával hozhat összefüggésbe, ami szerintem téves utat követ. Elég, ha megnézzük, hogy mi történik az Egyesült Államokban, amikor azt látjuk, hogy mindenki gyanús, Trevor Martin, a 17 éves fekete fiú esetét, ha megnézzük, bűnösnek minősítették egy gyilkosság elkövetése miatt. A mi társadalmainkban ilyesmi nem fordulhat elő, nálunk és mi nem történhet meg az állampolgárok pusztán azért, mert egy repülőn utaznak, nem lehetnek gyanúsak, nem minősíthetők gyanúsnak. Tehát ez a filozófia a bűncselekmények megelőzése alapvető fontosságú, hogy egy olyan rendszert építsünk ki, amely hatékony, és amely a bizonyosságra, az együttműködésre, a rendőrség igazságügyi együttműködésre épül. És amikor egy ilyen kezdeményezést dolgozunk itt ki, az amerikai PNR rendszerhez hasonlóan, akkor gyakorlatilag veszélybe sodoljuk azon alapelveket, amelyek mellett mindig kiálltunk Európában, és amelyek az Egyesült Államokban nem léteznek, mert ott továbbra is van halálbüntetés, továbbra is gyanúsnak minősül az állampolgár, tehát számos olyan körülmény adott az Egyesült Államokban, ami nálunk a büntető törvénykönyvekben nem létezik. Ez persze nem azt jelenti, hogy mi nem akarjuk figyelembe venni azt, hogy olyan jelenségekkel szemben, mint a terrorizmus, és itt határozottan a terrorizmusra utalnék, ne lenne szükség rendkívül intézkedésekre mert itt az utasok, a polgárok biztonsága forog kockán. És amikor ez forog kockán, akkor persze vannak rendkívüli intézkedések, és a büntetőkódexek is olyan országokban, ahol ismerjük a terrorizmust, rendkívüli intézkedéseket léptettek hatályba, mint például a telefonok lehallgatása, vagy a megbánást tanúsított bűnösök, terroristák, tehát ilyesmi létezik amikor fennáll a veszély kockázata, és amikor ilyen bűncselekményeket követnek el, mert ezen elemek nélkülözhetetlenek, amikor rendkívül intézkedésekről van szó. És ezen intézkedések eredete mindig egy rendőrségi, egy nyílt rendőrségi vizsgálat kell, hogy legyen, tehát a bíró kell, hogy legyen az, aki kezdeményezi a vizsgálatot. Lehet, hogy azonnal értesítik amint megszületett ez a döntés, a döntést végrehajtották a bíró beavatkozása nélkül. Tehát itt persze nem az információs egység az, aki meghozza ezt a döntést, nem az illetékes kormányzati hatóságok kellene, hogy meghozzák ezen döntéseket, hiszen a döntés eredetében, az intézkedés eredetében mindig egy igazságügyi vizsgálat kell, hogy legyen, hogy nyomon kövessék esetenként azt, hogy indokolt egyáltalán ez a rendkívüli intézkedés. Tehát ez egy nagyon kényes kérdéskör, amelyről itt beszélünk, és lassan be is fejezem. Amikor a bizottság elnézést kell kérjek, 500 módosító született ebben a témában, tehát ez nagyon fontos, de amikor jogszerűségről beszél a bizottság, erről a jogszerűségről, amelyre utalunk, itt a törvényeket kell szem előtt tartanunk, nem az Európa Tanács vagy az Emberjogi Ügynökség az, amely a legalitásnak az eredetében áll, hanem egészen egyszerűen meglepő egyébként az is, hogy van egy adatvédelmi csomag, amelyet pontosan ezután a téma után fogunk megvitatni, mert ott akkor megint szó lesz majd az adatvédelmi irányelv módosításáról, és akkor meglátjuk majd, hogy ennek a kezdeményezésnek a keretét hogyan kell megvizsgálnunk. Elnök, köszönöm szépen. Elnézést kérek, sajnálom, de az előadónk mindjárt távozni fog, tehát vannak mások is, akik hozzá szeretnének szólni, és nekik akkor nem lesz elég idejünk Fosz úr a néppárt részéről. Vielen Dank, Frau. Köszönöm szépen, elnök asszony. A benyújtott módosítók nagy száma összességében világossá teszi, hogy még nem tudjuk, hogy hova is tart az utazás ezzel a jelentéssel, a központitól a decentralizáltig egyáltalán nem világos ez, és a frakcióm nevén elmondanám, hogy a véleményképzés még nem zárult le ennyiben. Hát, tekinthetetlen ö, szakasz ez a jelentés tevő ebben a szakaszban egy remek, egy jól átgondolt jelentéstervezetet nyújtott be. Van egy hozzáadott érték a mostanáig gyűjtött ismereteinket, illetően a PNR adatok gyűjtése tekintetében. Tehát nem kellene túlságosan korlátozni, nem kell mindent elemezni ezzel, de nem kell túlságos korlátozásokat bevezetni sem. Véleményem szerint ez volt a szándék, amelyet a saját módosítóimmal követtem, tehát a központi rendszer hozzáadott értékét akartam kiemelni. Nagy szükség van erre, hogyha valami ilyesmit hozunk létre, akkor központi rendszer legyen, tehát a 27 tagállamtól egy központi adatbankba, adatelemzési központba fussanak be ezek az, az adatok. Nos, sokan nem támogatják ezt az elképzelést, ezt tudom, de van egy kényszerítő érv, amit elhangzott. Nehéz lesz ez, az biztos, nehéz lesz ehhez alkalmazkodni, ez is igaz, de lehetséges kell, hogy legyen ezt megoldani. A helyzetet illetően összességében elmondanám, hogy a téma rendkívül ellentmondásos, megpróbáltunk a legkisebb közös nevezőben valahogyan megállapodni. Egy PNR rendszert ö, létrehozni, amely esetleg az egyes tagállamok önkéntes részvételén alapulna. Az elemzést illetően ez a elmúlt belüli járatokra is vonatkozik, tehát olyan szövegeket kell kialakítani a PNR központokban, amelyek megfelelő szabványokat alakítanak ki, és amelyek aztán mindenkire érvényesek lesznek. Az a nehéz ebben a javaslatban, hogy a légitársaságok számára nehéz lesz dönteni, hogy milyen adatokat, illetve hogy el kell -e, hogy küldjék az adatokat, avagy sem. Tehát egy ilyen fajta önkéntes rendszer lenne véleményem szerint felépíthető, és ez aztán egy sikeres rendszer eleme lehet. Azt kérném, hogy miután benyújtjuk a módosítókat, próbáljunk meg lassan egy egységes irányba mozogni, hiszen nagyon eltérőek az álláspontok, és nagyon óvatosnak kell lennünk, hiszen itt a biztonság területéről van szó. Köszönöm szépen, Álvaro úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy a módosítók nagy szem arra vezethető vissza, hogy mi frakciónkban minden egyes bekezdés cikk elutasításával világosra tettük, hogy alapvetően ellenezzük ezt a koncepciót. akár egy módosítóval is visszautasíthattuk volna a javaslat egészét. Elnézést kérek a sok módosítótól emiatt a szolgálatért, de ennek ellenére hallhattunk egy-két észrevételt, amely a mi álláspontunkat erősíti. Itt a szervezet bűnözés és a ter- terrorizmus elleni küzdelmen túlmegy ez a javaslat. A külső határaink átlépésénél van ellenőrzés, és a Schengeni térségbe való belépéskor is. Az USA légiutas adatok, amikor is határoztunk erről, ott mindig az merült fel, hogy ki fog ebből profitálni, ki fogja megkapni ezeket az információkat. Azt hiszem, hogy jó, hogyha megnézzük az eddig kötött ö, légiutas ö, egyezményeket. Eddig ö, civilizált úton ö, dolgoztak együtt a rendőrségi, bűnüldözői szervek, a Prűni Egyezmény keretében például, az Európai Elfogató Parancs keretében, az Europol kiépítését illetően, a határokon átnyúló rendőrségi együttműködés keretében, a közös rendőri járőrözések keretében a határterületeken. Tehát kérdés az, hogy hol van ennek a hozzáadott értéke ennek a légutas megállapodásnak, hiszen eddig már harmadik országokkal is kötöttünk megállapodásokat, beleértve a SWIFT-et és az USA-val kötendő légiutas egyezményt, és ezeket azzal indokolták, hogy ebből profitálni fogunk. Jó lenne a kölcsönösséget észszerűen kiépíteni, és ez majd lehetővé teszi az Európán belüli PNR megállapodások megkötését. A bizottság azt mondta, hogy itt még nem tartunk, de nézzünk, nézzük meg a valóságot. Ki repül az Európai Unión belül úgy, hogy ne lenne el, alávetve elő, ellenőrzésnek. Az hogyha valaki Varsóban például felszáll egy vonatra, és Berlinben lesz róla, akkor kérdés, hogy az ilyen adatokkal mi történik, hol lesznek az ilyenfajta adatok gyűjtve. Nem tudom, hogy mennyiben észszerű ez. Természetesen nincsenek matematikai képletek, és a parlamentben mindig olyan, mint egy bazárban, amikor a határidőkről beszélünk, itt elhangzott három nap, 30 nap, három hónap, és a többi. Itt kompromisszumot kell majd létrehozni. Kérdés az, hogy milyen határidő lenne észszerű, minek lenne gyakorlati tapasztalati haszna. A tagállamoknak kell dönteniük arról, hogy milyen időtartamig hasznosak, szükségesek az adatok. Három és hat hónap között lehet ez az idő, ezt nevezték meg az államügyészek és a bűnüldöző hatás, hatóságok, mert ők tapasztalatból tudják, hogy hogyan tudják ezeket az adatokat felhasználni. Tehát egy megfelelő kriminalisztikai tapasztalatra kellene visszanyúlnunk, és nem kellene túlságosan hosszúra nyújtanunk ezt az időtartamot. Hogyha ez így történne, akkor a frakció nem fogja támogatni ezt a javaslatot. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy nem könnyű a feladat a kompromisszumos módosítók összeállítása tekintetében. Albrecht úr. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Köszönöm szépen én is Zöld frakcióként számos módosító indítványt nyújtottunk be a javaslat jelenlegi formájában, illetve a tanácsban folytatott megbeszélések alapján rendkívül agasztónak és elfogadhatatlannak tartjuk ezt a javaslatot. Némileg meglepett az a mód, ahogyan itt az Európai Bizottság az adatvédelem alapelveit, az alkotmányos alapjogokat, a tagállamokban egész egyszerűen figyelmen kívül hagyja. Elmondhatjuk, hogy ebben a javaslatban a hatály kiterjesztésével van dolgunk, a EU-n belüli járatokat is elemezzük, és mindez továbbra is a megelőzés tárgykörébe tartozik majd. Ezt elmondhatjuk, de hogyha őszinték akarunk lenni, akkor még boldognak kell lennünk, hogy ha a többség ezt teszi a parlamentben és a tanácsban, de azt hiszem, hogy az Európai Bíróság, illetve a Nemzeti Alkotmánybíróságok ezt véglegesen meg fogják állítani ezt a javaslatot. Nem lehetséges az, hogy politikai döntéshozó testületként, illetve a minisztertanács ennyire csekély érzékenységet mutat ezen kérdések iránt. És itt az Európai Parlamentben szintén nem vagyunk érzékenyek a jogalap iránt, illetve az alkotmányainkban kijelölt határok iránt, és Romero López asszonyal teljes mértékben egyetértek egy alap jellegűbb és vita és egy filozófiai kérdésfelvetés segíten abban, hogy megvizsgáljuk, hogy itt milyen intézkedésről van is szó valójában. Egy olyan intézkedés ez, amely már jóval egy bűncselekmény elkövetése előtt indul be, és a polgárok esetében öt éves időtartamra rögzítene valamennyi légi utas adatot. Nos, ezzel valódi problémák vannak, hiszen már az előzetes adattárolás illető jogszabály Németországban, nos ott az alkotmánybíróság egyszerűen elgáncsolta ezt a törvényt, és a következő hetekben, hónapokban nem fognak dönteni egy új ö, törvénytervezetről, mert ö, az előzetes adattárolás esetében annyira erősek a korlátok az alkotmányban, hogy egy ilyenfajta törvényjavaslat nem is alkotható meg szinte, és hogyha átgondoljuk, hogy itt hat hónapos tárolásról van szó, és magáncégek általi tárolásról, és ott az adatokhoz való hozzáférés gyanú felmerülése esetén lenne lehetséges, és ez az itteni javaslat pedig egy állami adatbankban 5 éves adattárolást írna elő, akkor őszintén el kell, hogy mondjam, hogy ez bármiféle alkotmányjogi vita, adatvédelmi vitától messze távol áll, legalábbis jogi szempontból vezetett vitákban, és arra szólítanék fel, hogy a sok módosítóra való tekintettel is gondolkodjunk el egy ilyenfajta európai intézkedés észszerűségéről, és ne lépjünk előre tovább ezzel a jelentéssel. Köszönöm szépen. Ernst, azt, hogy következik. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy elérkeztünk egy olyan pontra, ahol az Európai Parlamentnek eh, el kellene gondolkozni azon, hogy tulajdonképpen mit is tesz úgy gondolom, hogy jogos feltenni ezt a kérdést, hogy mit teszünk az EU polgárokra vonatkozóan, hiszen az EU polgárokkal szemben egy alapvető bizalmatlanságot fejezünk ki, ha egy ilyen intézkedést valóra váltunk az Európai Unión belül, ha az belföldi járatokat is alávetjük ennek a kényszernek gyakorlatilag az ember ezáltal gyanussá válik, egy az egyben, általánosságban gyanussá válik, mindenféle ürügy nélkül. Úgy gondolom, hogy erről érdemes lenne elgondolkoznunk, mit is teszünk itt, itt egyáltalán. Ennek a haszna legalább olyan csekély, mint az Egyesült Államokban a PNR megállapodás esetében. Ennek igazából nincs hozzáadott értéke, nincs igazából haszna. Senki sem tudta még nekem elmagyarázni azt, hogy ennek mi lenne a hozzáadott értéke. Mi az, ami indokolna egy ilyen intézkedést, ami összefüggne az arányossággal például. Ezt igazából nem látom be. És azt is meg kell jegyezzem, hogy igazából botrányos, hogy a hatályt ennyire kibővítették, és a súlyos bűncselekményeket is beemelték ide. Ez egy óriási kérdéskör. Tehát meg kell gondolnunk azt, hogy egyáltalán milyen széles körben szabályozzák ezt. Nézzük meg a tagállamokban, hogy mit jelentenek a súlyos bűncselekmények, milyen széles ez az egész kör. Ha ezt kritériumként figyelembe vesszük. A, ott van ugye a profiling, komoly problémáink vannak eleve az adatok megőrzésével kapcsolatban is. Egyáltalán miért öt év? Ezt még senki sem tudta kifejteni. Ön azt mondta, hogy három nap, 30 hónap, 30 nap, három hónap nem elég. Na de akkor az ég szerelméért miből indultak ki, amikor ezt a szabályozást kidolgozták így. Nem is akarok a harmadik országokról beszélni, az adatok biztonságáról és számos egyéb kérdésről, amit rendkívül kérdéses a bizottsági javaslatban, és ebben a jelentésben még annál inkább. Azt kell mondjam, hogy mindezt a 38-as módosító fényében fejtettem ki, ez azt tartalmazza, hogy az Európai Parlament elvetti az Európai Bizottság javaslatát, a jelentésben is egyébként ez így kellene, hogy maradjon. Számunkra itt nincs lehetőség a kompromisszumra, ez botrányos. A legjobb az lenne, hogyha a bizottság egy az egyben visszavonna ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. Hát vannak terítéken bizonyos alapvető kérdések. Zibel asszony. Köszönöm szépen, megpróbálok két-három pontra utalni, korlátozod, mert nagyon sok minden felvetődött már itt időközben. Természetesen valamennyien azon akarunk fáradozni, hogy a bűncselekmények minden formáját megfelelően leküzdjük, de azok a kérdések, amelyek felvetődnek, nos, minden eszköz, minden felhasználási célra alkalmas-e? és kérem az összes kollégát, hogy emlékezzenek arra, hogy miért is kezdtük meg egyáltalán ezt a vitát. A vitát azért kezdtük meg, hogy minden lehetséges adatgyűjtést a SWIFT-ről, a PNR-ről és az előzetes adattárolásról a terrorista cselekmények leküzdésére fordítsuk. Ez volt a kiinduló pont. Most a hatálynál, a terrorizmusról beszélünk, a súlyos határokon át nyúló szervezet bűnözésről, csak a súlyos bűncselekményről, vagy csak a bűncselekményekről, bűnözésről általánosságban és ez nem csupán a légiutas adatoknál ö, probléma, hanem az előzetes adattárolásnál, hogyha rendőri hatóságokkal ö, beszélünk, hogy minden lehetséges célra fel akarjuk használni ezeket az adatokat. Nagyon sok adatot ö, tárolunk, és nagyon széles a hatály, ez bizonyosan túl nagy. Más területeken is felmerül a kérdés, hogy ö, hova is tart ez a fejlődés. A PNR-nél a nemzetközi állatokkal kezdtük, mostanában az EU-n belül is beszélünk erről, a jövőben, és most már a hajós, hajóutakról, hajóutasokról, a vasúti utasokról is beszélünk, aztán utána eljutunk oda, hogy már az autók utasait is ellenőrizzük, hát szép új világ mondhatom. Az is elhangzott, hogy ez sokba kerül, éppen ezért ö, nem akarják csökkenteni az alkalmaz, a hatályt, hiszen akkor nem érném már ez meg. Ö, ez, tehát elkezdtük a terrorizmussal és a szervezetbűnözéssel, és mivel nagyon sokba kerül mindez, ezért ezt a hatályt egyre inkább kiterjesztjük más területekre is. Hogyha megnézzük a szervezeti, technikai, személyzeti forrásokat, a rendőrség és az igazságügy területén felmerül bennem a kérdés, hogy helyes helyre fordítjuk ezt a pénzt, a 100 ezer vagy akár millió adat gyűjtése, tárolás vajon az, ez az útja annak, hogy a bűnözést hatékonyan, eredményesen leküzdjük, és egy utolsó pont az adatvédelem kérdése. Azt hiszem, hogyha egyáltalán ilyen irányelvre szükség van, akkor minden esetre a jogalapot ki kell bővíteni, mégpedig a 16-os cikkel az adatvédelmi irányelvben, és a Stockholm program végrehajtását is idézni kellene, ez is ide tartozik. Az a vetőjogok kártájában rögzített jogoknak korlátlanul érvényesülnie kell. A magánszféra biztosítása, garantálása nagyon nagy jelentőségű, és végezetül az EU álláspontját illetően a személyes adatok védelmére vonatkozóan minden egyes EU intézkedésben a bűnüldözéssel, az bűn megelőzéssel kapcsolatos intézkedésekben, valamint a nemzetközi kapcsolatokban is erősítenünk kell, nem csupán biztosítani, hanem erősíteni, és itt nem csupán az adatok tárolásának határideje merül fel, hanem az adatok felhasználásának megfelelősége is. Engel, please take the floor. Köszönöm szépen, Engel úr. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék visszatérni arra a két témára, amit már a legutóbbi vitánk során is említettünk, amikor erről a témáról volt szó. Egyébként akkor is, és most is nagyon sok egyéb téma is felmerült. Van egy olyan kérdés, ami azokkal a bűncselekmény fajtákkal kapcsolatos, amelyeket ki akarunk vizsgálni, amelyeket nyomon akarunk követni. Hogyha egy legalább három éves minimális gondolkodási időszakot figyelembe veszünk, akkor pontosítani tudnánk, hogy mi az, ami szabálysértés és nem bűncselekmény. A tagállamok közül nagyon sok tagállam esetében meg létezik ez a megkülönböztetés a határon átnyúló bűnelkövetőket akarjuk követni, olyanokat, akik mondjuk Aachenben elroptak egy biciklit, és aztán Brüsszelben akarták ezt eladni. Ugye két különböző helyről van szó, ez határon átnyúló bűncselekmény, hát ez nevetséges. És mindaz, ami föl van sorolva, azok a bűncselekmények, amelyek a fősorolásban szerepelnek, amelyek lehetőleg relevánsak a végrehajtás során, akkor meg kell vizsgálnunk azt is, hogy magas a büntetés, csak kell kiszabni ezekre, hiszen végül egy sor visszaélésbe tudunk venni ebbe a listába. A tekintetben, hogy az új rendszer érvényes lesz-e vagy sem az EU-n belüli járatokra. Ezzel a kérdéssel önmagával kéne foglalkozni, én ezt nem támogatom, ellene vagyok. De ehhez kapcsolatban van egy másik kérdés is, és szeretném, hogy a bizottság, vagy esetleg a tanács reagáljon erre, hiszen úgy tűnik, hogy picit más az információs szintjük mi, hozzánk képest. Ezek a fapados járatok. Ahogy tudom, semmiképpen nem fogja le ez lefedni a fapadosokat, hiszen ezek a saját PNR rendszert alkalmaznak, saját PNR logikával. A olcsó járatok néhánya EU-n kívüli járatokat is üzemeltet, tehát EU-n kívülről érkező, EU-ba érkező járatokat. Ezzel fogunk-e foglalkozni? És amit én nem szeretnék, de hogyha átlá- állnánk egy olyan rendszerre, ami lefedni az EU-n belüli járatokat is, akkor egyetemen pontosítani kell, hogy a nagyszámú, ö, olcsó járatokat lefedjük-e, vagy sem. Mert ha nem, ugye mindkét esetre érvényes ez, a valójában nemzetközi kontinensek közötti járatokra gondoljunk, illetve eu belüli járatokra, ha gondolunk, akkor nem is igazán tudom, hogy terroristaként mit tennék, hiszen ha valakinek, ugye visszatérek a biciklitolvajlás esetére, ilyen elképzelése van, akkor vajon melyik járattal fog utazni? El... Köszönöm szépen. Mivel elveszítettük az előadónkat a vita végére, szeretném a bizottságot megkérdezni, hogy reagálna-e a különböző kérdésekre és aggályokra. Vasszili Nadu asszony. Köszönöm szépen. Egyelőre azt hiszem, hogy tudomásul veszük az elhangzottakat a vita során, és csak a legutóbbi kérdésre reagálnék, amelyet Engel úr tett fel a fapados légitársaságokkal kapcsolatban. A fapadosokra kiterjed a jogszabály, függetlenül attól, hogy saját PNR adatállományt működtetnek-e. Ugyanis a PNR definíciója az ő rendszerüket, az ő logikájukat is lefedi, tehát rájuk is vonatkozna ez a szabályozás, de köszönöm ezt a vitát, fejegyeztük az elhangzottakat, és nagy érdeklődéssel hallgattuk a vitát. Elnök, köszönöm szépen az észrevételeket. Oken asszony. Elnök, köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni ezt a nagyon érdekfeszítő vitát. Nem szeretnék most részletekbe menni az elhangzott kérdésekről, pusztán megem, elismételném azt, hogy a tanács holnap foglalkozik ezzel a dossziéval, és a tanács kifejti majd álláspontját az EU-n belüli járatokról és az adatok megőrzésének határidejéről is, tehát minden bizonyal visszatérünk majd még mindenre. Elnök, köszönöm szépen, mi pedig szintén folytatjuk majd a vitát nagyon fontos lesz ez. Most pedig akkor lezárjuk a délelőtti ülésünket, és délután háromkor folytatjuk a görög miniszterrel, aztán négy órakor pedig szavazunk. Akkor találkozunk, és mindenkinek kellemes ebédet kívánok.